I open the meeting of the uh, ECON committee. I... went Elkezdjük az ECON ülés. ülését, üdvözlöm a tagokat, üdvözlöm a vendégeket. Az ülés napi rendjét megkapták a képviselőt, kérdezem, hogy van-e bárkinek észrevétele a napi rendel kapcsolatban. Hogyha nem, akkor a napi rendet elfogadom. Item on the agenda is approval of the of the minutes a Először is fogadjuk a november 30-e ülés jegyzőkönyveit, valamint a december 7 és december 14 ülés jegyzőkönyveit. Have been approved. Then let me move on. Akkor térjünk rá az elnök közleményeire. Akkor térjünk rá a könyvre, a, a közleményekre. 2015. decemberi, illetve 2016. januári koordinátori ülések döntéseiről szóló beszámoló. A jelentések kiosztása a végleges eh, áfa rendszer és az áfa csalás elleni harcról szóló jelentést a néppárt kapta meg, aztán a kiskereskedelmi ö, pénzügyi szolgáltatások jelentést a szociáldemokraták, az unió jogának végrehajtása 2014-es éves beszámoló ALDE, a koordinátorok azon véleményen voltak, hogy hogy a következő állásfoglalásokra nem állásfoglalásokkal kapcsolatban nincs szükség utánkövetésre. A 133-as szabály szerint van egy állásfoglalási indítvány, a b 8 b 8 b 8 94, Ö, aztán a B8, 13, 02, 13, 14, 13, 17, 13, 20, 13, 27 és 29. Ezek az állásfoglalási indítványok, ahogy mondtam, ezekkel kapcsolatban a koordinátorok azon döntést, döntésre jutottak, hogy nincs szükség ezek utánkövetésére. A delegált jogi aktusok ellenőrzésével kapcsolatban a koordinátorok azon a véleményen voltak, hogy a 2016. januári scrutiny időszakot az Európai Bizottság munkamódszereinek kell áldozni, illetve a delegált jogi aktusok és egyéb végrehajtási intézkedések ellenőrzésének. Ez, ezzel a koordinátorok a december 17-i koordinátor ülés határozatait lezárom, ezek kommunikációját lezárom. Aztán a január 21-i koordinátori ülés a szavazással kapcsolatos döntések, a bankunió, erről szóló szavazás február 15-én lesz, a márciusi plenárison szeretnénk majd szavazni Strasbourgban. Az LKB éves jelentése, jelentéséről. Január 25-én szavazunk. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy a pénzügyi öm, segítségnyújtási csoport első ülése február 14-én lesz, 16-án lesz, intézmények és tagállamok szakértőit, képviselőit fogjuk meghívni ennek a csoportnak az ülés, ülésére, és amikor csak lehetséges, ennek ez a munkacsoport üléseinek jegyzőkönyvét közé tesszük. A Görögországgal kapcsolatos, vagy Görögországba irányuló öm, tényfeltáró misszió a 12. vagy 13. héten lesz. A koordinátorok azon döntésre jutottak, hogy döntöttek arról, hogy milyen tevékenységet folytatnak a 2016-os parlamenti év zöld hetein, interparlament, tehát parlament közi ülések is lesznek a következő címekkel. A BIPEK-ről szóló follow-up, ez a, a nyereség áthelyezése áthelyezésével kapcsolatos, illetve a bankunió a bankunió megvalósulásával kapcsolatos. Meghívtunk szakértőket, hozzászólókat nemzeti parlamentekből. Az első téma a adóelkerülés, illetve nyeresség átruházása Németország, Hollandia és Szlovákia parlamentjéből hívtunk meg képviselőket. A második téma pedig a bankunió helyzete. Itt is meghívtunk nemzeti parlamenti képviselőket Franciaország, Olaszország és Hollandia parlamentjéből. A koordinátorok emellett döntést hoztak kinevezésekről is, további jelentések elkészítésével kapcsolatban. A bűró készíti el a nyersanyag kereskedéssel foglalkozókra vonatkozó jelentést, illetve egy anti-BIP irányelv, tehát a szociáldemokraták, illetve az automatikus információcsere témájában pedig a néppárt lesz jelentéstevő. A 2017-es költségvetés minden szakasza jelentésének elkészítése és a bűró feladata lesz. A delegált jogi aktusok ellenőrzésével kapcsolatban a koordinátorok arra döntéstel jutottak, hogy a 2016-os februári időszakban a pripekkel fogunk foglalkozni. A kiskereskedelmi befektetők védelme a tagállamokban, illetve ezen kívül A következő már a 2016-os március időszakra vonatkozik, ez a kifizetési szolgáltatások irányelv és a MIF. Akkor most rátérek a 2016. január 25-i koordinátori ülésre. A koordinátorok azon véleményen vannak, hogy a következő állásfoglalási indítványokat

0777, 0790, 0806, 0809, 0811, 088, 0873, 81044, 81043, 1319, 1366 és 1377. A tolmácsok szeretnék hozzáfűzni, hogy mi nem kaptuk meg az anyagot, ami az elnöknek pedig megvan. És akkor most az elnök folytatja, hogyan került arra sor, hogy én elnöklöm ezt az ülést, hadd mondjam el ezt a képviselőknek, képviselőtársaimnak, a szakbizottság elnökségéből senki nem tudott itt lenni három óráig, úgyhogy én leszek itt addig elnöki pozícióban, amíg Galtieri úr megérkezik. Remélhetőleg fél négy körül, remélem, hogy senkinek nincs ellenvetés. A négyes napi rendi pont következik nyilvános meghallgatás a virtuális pénznemekről. Öt, hat előadónk lesz, és szeretném sok szeretettel köszönteni a meghívottakat, Nyilván mindenki számára nagyon fontos és érdekes témáról van szó. A szakértők a virtuális pénz, a virtuális valuta különböző aspektusait fogják megvilágítani. Öt percet tudunk adni minden szakértőnek, hozzászólónak, és miután mindenkinek az előadását meghallgattuk, nyílt eszmecserére kerül sor amelyen a képviselők részt vehetnek. Mindenki három percet kap, aki szeretne hozzászólni a kérdés feltevésre, és aztán a szakértők maximum öt percet kapnak a válaszra és a záró megjegyzésekre. Mielőtt megadom a szót az előadóknak, először megadnám a szót a jelentéstevőnek, aki saját kezdeményezésű jelentést készített Jakob von Weizsäcker képviselőt, kérem vezesse be a meghallgatást. Tessék, öné a szó. Thank you very much. Uh, thank you very much indeed, Chair. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönet a szakértőknek is, akik eljöttek ma, hogy uh, ismertessenek uh, egy olyan témát velünk, amivel az Európai Parlament először foglalkozik még rehatóban. És Bizonyos mértékig a kimenetele is bizonytalan ennek a területnek. Azt tudjuk, hogy a technológiák nagyon drámai és alapvető átalakításokat eszközöltek az ételünkben. Például a levelezésről átszoktunk az elektronikus levelezésre ezekhez a technológiákhoz hasonlóan más területeken is elképzelhető, hogy nagyon méreható változások következnek be a mindennapjainkban. Nem utolsó sorban azért, nem utolsó sorban a kifizetések és a pénzügyi tranzakciók terén továbbra is fennálló komoly költségek miatt tranzakciós költségek elég komolyak, hogyha valaki egyik országban dolgozik, de másikba küld haza pénzt, jövedelmet, elég magas költséggel járhat ez. Az új technológiák ezt jelentősen csökkenthetik, de nem csak ilyen előnyökről beszélhetünk. A napi kifizetéseknek is nagyon nagy a költsége a technológia használatához képest. A tranzakciók illetve a kifizetések esetében az internet olyan hasznos előrelépést jelentett, hogy inkább a saját adatainkkal fizetünk, mint sem készpénzzel. Egy új fajta technológiai család tűnt fel, blockchain szóval összegezhetjük ezt. Nagyon sokunknak nagyon komoly reményei vannak, mi szerint killer applikációk jönnek létre, persze nem a szó rossz értelmében, de úgy gondolom, hogy igazából a szerzők sem tudják pláne nem mi itt a parlamentben, hogy milyen killer applikációk lesznek majd ezek, és hogy igazi áttörést jelent -e ez. A kérdés az, hogy hogyan kell majd szabályozni ezeket a technológiákat nekünk, jogalkotóknak. A bitcoin a legismertebb technológiák közül, majdnem pontosan 7 évvel ezelőtt jött létre a bitcoin, voltak hullámhegyei és hullámvölgyei, sikerei, kudarcai, én egy inherensen deflációs tendenciát is beépítettem volna, hogyha én terveztem volna ezt a rendszert. Minden esetre kormányokként, jogalkotóként fel kell készülnünk egy lehetséges forradalomra, milyen veszélyei, milyen lehetőségei vannak ennek a területnek. Krisztin Lager néhány nappal ezelőtt Davosban azt mondta, hogy a virtuális valuták és a mögöttük álló technológiák nagyon jelentős előrelépést jelenthetnek, és különösen segíthetik a fejlődő országok gazdaságát. Persze a kihívás az, hogy az illegális használatot megelőzzük, pénzmosás, csalás, stb. Nyilván ez csak az egyik applikációról a szószoros értelművel úgynevezett virtuális pénzről szól, ami ezen a területen lehetséges vagy létezik. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megkérni az előadókat, hogy a következő sorrendben szóljanak. Olivier Szál, vagy Szálesz, az első eh, hozzászóló. Olivier Szál úr az Európai Bizottságtól érkezett. Eh, kérem, eh, tartsa be az 5 perces időkeretet, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm az EKON szakbizottságnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Valóban nagyon érdekes ez a téma nem vagyok benne biztos, hogy jó-e, szerencsés-e, hogy elsőként tartok előadást. Mindenesetre megpróbálom a kereteket felvázolni azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk, mit nem tudunk a, a virtuális pénzről, virtuális valutákról. Nagyon sok konferencián szóba kerülnek, nagyon divatos ez a téma, és pontosan abban rejlik a kihívás, hogy egy kicsit konkrétabban, precízebben kellene beszélnünk erről a témáról, amiről hát sokaknak van már véleményük. Megpróbálom ezt a rövid bevezetőt a következők mentén megtartani mit tudunk és mit nem tudunk. Amit tudunk az az, hogy a virtuális pénzeknek van egyfajta különleges jellemvonásuk, amitnél fogva mindenképpen érdemes velük foglalkozni ami a demokráciát illeti, a tranzakciók nagyon átláthatóak, nagyon gyorsan megvalósulnak, nem kell külön clearingre sort keríteni, és elég nagy a biztonság abból a szempontból, hogy ki a tulajdonos, ki birtokolja a pénzt, tehát a technológia ilyen szempontból megbízható. Ugyanakkor, ha összehasonlítjuk a lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal, kifizetésekkel, tehát a klasszikus kifizetési eszközökkel vannak azért eltérések, amelyek miatt bizony kérdések vetődnek fel. Vannak klasszikus kifizetési módok, amelyek olcsóbbak és gyorsabbak, illetve beépített fogyasztóvédelem érvényesül, ami a virtuális pénznél nem feltétlenül az ágazat nagyon sokat foglalkozik, a think tankek, az új szerepvállalók, ugyanakkor a nagy bankok is megpróbálják jobban megérteni, hogy ez az új technológia hogyan működik a blockchain technológia révén. Ez tehát egy világos jelzése annak, on new services the, um, in the tehát az új szolgáltatások évek alatt bevezetésre kerülhetnek. Ugyanakkor tudjuk, hogy egy sor kihívás is leküzdendő még. Az egyik kézenfekvőbb, hogy nincs igazi fogyasztóvédelem, és ugyanakkor a platformok stabilitása szempontjából is bizonytalanság érvényesül, az ár volatilitása is probléma, a hekkelés, az elvesztés is előfordul. Tehát mindezeket a kockázatokat kezelni kell majd. Még sokkal hosszabban tudnék azonban sajnos arról beszélni, hogy mit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy milyen irányban fog tovább fejlődni ez a technológia. Részben azért, mert egyes beépített jellemzők, inherens jellemzők változnak, fejlődnek. A technológiai transferek elég olcsók, illetve a tranzakciókat szponzorálják az úgynevezett mining technológia révén, de ez el fog majd tűnni, és így az egész rendszer stabilitása megkérdeződhet. aztán a bitcoinok előállításának leállításakor mi fog történni, tehát a kezdeményezők valószínűleg elérnek egy olyan küszöböt, ahol 21 millió bitcoin előállítása után már nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Pillanatnyilag jogalkotóként, szabályozóként figyeljük ezeket a fejleményeket, és egyértelműen a kockázatokra összpontosítva próbálunk elővigyázatosak lenni a szörnyű tavaly novemberi párizsi eh, merényletek után azzal is foglalkozunk, foglalkoztunk, hogy eh, szükség van-e a virtuális pénz ugye korábban is beszéltünk már a pénzmosás kapcsán erről, ez felvetődhet úgy, hogy különböző opciókat fel kell majd eh, vázolnunk a párizsi merényletek miatt. Itt most abba hagyom, és biztos lesz még lehetőségem reagálni később. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sean Enis az OECD-ben dolgozik senior economistként a verseny osztályon. Öné a szó, Enis úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Előadásom elején jelezni szeretném, hogy azok a vélemények, amelyeket megfogalmazok, nem feltétlenül az OECD hivatalos véleményének tekinthetőek, vagy a tag országok kormányának véleményének tekinthetők. A virtuális ö, pénznemeket sem a kormányok nem fedezik, sem biz szabályozó szabályok nem vannak vonatkoznak rájuk. Például a több az infláció gerésztő hatás sem akadályozzák meg. A virtuális fizetőeszköz ugyanakkor ennek ellenére vonzó fizetőeszközé válhat. Az a tény, hogy nem kormányzati tárolóházak vagy elszámolóházak működnek, nem új a piacon, és egy sor korábbi példa létezik. Az egyik nagy különbség azonban a frequent flyer miles és a virtuális fizetőz között az, hogy a virtuális fizetőzöket egykönnyen legális és hivatalos fizetőszközé lehet változtatni, például kereskedő platformok segítségével, de nem kizárólag. Másfajta konverziós lehetőség is elképzelhető a jövőben, ma még nem tudjuk, hogy milyen. A virtuális fizetőeszközök a készpénznek és a nemzetileg kiadott fizetőeszközöknek alternatíváját biztosítja, és biztonságosabb sok szempontból, mint a papír fizetőeszköz. Ugyanakkor az anonimitásuk a alkalmasá teszi őket arra, hogy pénzmosási tevékenységre használják fel. Ezért egy-két kormány szabályokat fogadott el, amelyekkel kizárják a virtuális fizetőeszköz használatát, mint fizetőeszköz használatát. Ugyanakkor virtuális fizetőeszköznek igenis pozitív hatása van a különböző értékteremtő láncolatokban, alacsony a tranzakciós költsége lényegében nincsen, és azonnal nagy távolságokat áthidalva is egy pillanat alatt meg lehet jeleníteni, fizetni lehet. Ezért tehát mind a kormányok, mind a jogszabályalkotók számára nagyon fontos, hogy olyan kereteket teremtsenek, amelyek között használhatóak, de ugyanakkor kiszámíthatóan használhatóak ezek a fizetőeszközök, anélkül, hogy bármelyik egy típus preferenciális elbánásban részesülne. A gyakran előfordult bűnözői felhasználás, és ezen oknál fogva, ráadásul a felületi anonimitásoknál fogva ez vonzó az illegális felhasználásra. A virtuális fizetőeszköz tulajdonosi lánca ugyanakkor teljesen publikus, és ez egy sor elemzést, a tranzakciók elemzését teszi lehetővé hogyha egy tranzaktor neve és címe megszerezhető a rendészeti hatóságok számára, akkor nagyon nagy áttekintést szereznek a tranzakciók rendszeréről. Azaz tehát az anonimitásra való hivatkozás tulajdonképpen nem állja meg a helyét, a készpénz sokkal anonimabb tud lenni. A kormányok ugyanakkor mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy ne aknázzák alá a virtuális fizetőeszközök a hivatalos valutákat, hiszen hogyha ez megtörténne, akkor a központi bankok monetáris politikát befolyásoló lehetősége kockára kerülne. Blendel Vignal 2014-es tanulmánya úgy érvel, hogy a virtuális fizetőeszközök nem szabad, hogy aláaknázzák a központ, nem aknázhatják alá a központi bankok piac befolyásoló szerepét egész addig, amíg az adókat valós fizetőszközben fizetik meg. Szóval úgy tűnik ki jelenleg legalábbis, hogy ez nem egy igazi kockázat. Ezen felül a közvélemény bizalma virtuális fizetőszközben jelenleg még korlátozott, de ez megváltozhat a jövőben, ahogy egyre szélesebb körben használják majd ezeket. Ugyanakkor a szabályozásra lesz szükség a jövőben, már pedig, hogyha erre lesz szükség, ez még nem biztos, akkor az lesz a kérdés, hogy ki volna a legjobb szabályozó hatóság, a központi bankok, vagy valamely más testület. A központi bankok és a pénzügyminiszterek eh, persze igyekszenek az ellenőrzést megtartani, de ugyanakkor az is az érdekük, hogy eh, a pénzügyi piacok működjenek egy, szóval a fogyasztóvédelem számára az a döntő, hogy milyen mechanizmusok léteznek, melyel megerősíthető a bizalom, az egyes platformok milyen felelősséget gyakorolnak, felelősséggel bírnak, a további kérdéseimet pedig az írásos észrevételémben jegyeztem le. Köszönöm. Köszönöm szépen. A CNRS képviseletében Primavera de Filippi a Centre National de la Recherche scientifique képviselő képvisel parancsoljon. Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre meghallgatásra. Először a kihívásokról eh, és a feladatokról szeretnék beszélni, bitcoin vagy virtuális eh, fizetőeszközök tekintetében. Aztán az általános technológiákról beszélek, ezek kihatásáról a versenyre, az innovációra, a fogyasztóvédelemre és a szabályozói környezetre. A bitcoin egy olyan fizetőrendszer, amely független a központi bankoktól, a kormányoktól. Az emberek tehát peer-to-peer -peer vagy társ alapon cserélhetnek értéket. Lássuk a hátrányait. Először is a bitcoin hálózatok nem tartoznak egyetlen joghatóság vagy jogrend alá sem, és ilyen módon kivonhatják magukat az ellenőrzés alól. Másodszorban nincsen központi szabályozó hatóság, és ezért um, pseudo um, nevekkel, álnevek alatt működtethetik a rendszert, uh, és ez megnyitja a lehetőséget a pénzmosás és egyéb bűnözői tevékenységek előtt. Másrészt ugyanakkor a bitcoin egy sor előnyt is biztosít a fogyasztó számára. A határokon átnyúló pénzátutalásokat kvázi ingyen teszi meg, gyorsabban és olcsóbban lehet a pénzt átutalni, és hatékonyabbá teszi a piacokat. Az igazi innováció bitcoinban ugyanakkor nem maga a fizetőeszköz, hanem a mögöttele rejlő blockchain technológia. Ez egy központi eh, public ledger, eh, amely a eh, központi elszámolóház funkcióját látja el, lehetővé így, hogy bármilyen hatóság beka, vagy elszámolóház bekapcsolása nélkül elszámoljanak egymással az ügyfelek. Nagyon fontos, hogy mielőtt egy új technológiát szabályozni akarnánk, megértsük a technológiában rejlő összes lehetőséget. Szabályozói szempontból, hogyha a virtuális fizetőeszközök egy sor kihívást jelentenek, például az adózás, az, a, a, a fogyasztóvédelem és a pénzmosás tekintetében, akkor a feladat abban rejlik, hogy hogyan lehet úgy szabályozni, a rendszert, hogy ne veszélyeztessük a fogyasztók számára nyílt előnyöket, melyek az innovációval erednek. Először is tehát az a kérdés, hogy, a, hogy sokkal hatékonyabb elszámolási rendszer jön létre a bitcoinok segítségével. A blockchain lehetőséget kínál arra, hogy a a szabályozói feltételeknek való megfelelést olcsóbbá tegyék, a tanúsítványozás rendszerét is biztosítani lehet, és így meg lehet növelni az átláthatóságot is. A blockchain technológiát tehát voltak éppen szabályozói technológiaként is értelmezhetjük, mely lehetővé teszi, hogy a meglévő szabályokat átláthatóan és hatékonyan használják. A blockchain előnye a szabályozó hatóságok számára az, hogy, illetve kérdés az, hogy ki felülvizsgálja, ellenőrzi az ellenőröket. Ez egy általános probléma. Davosban a Világgazdasági Fórumon szó volt erről, biztos olvasták a jelentést az Egyesült Királyság által készített, kormány által kényszített jelentést a blockchain technológiáról, arról, hogy hogyan lehet a blockchain technológiát a magánágazatban és a, köz, a közigazgatásban is alkalmazni. A szabályozói célok elérésének mechanizmusai persze itt különbözőek, hiszen most egy gyors és vélhetőleg jobb rendszert lehet elfogadni, úgyhogy a blockchain-t használjuk. A probléma, mondanom sem kell, abban rejlik, hogy ugyanazt, ugyanazt a technológiát más felek, más szándékkal, hogy nem mondjam, bűnözői szándékkal is használhatják. Ismerjük azt az esetet, amikor a bitcoinnal illegális üzleteket folytattak le. Tehát itt mindenképpen szabályozásra van szükség. A nehézség abban rejlik, hogy a terméknek vertikális dimenziója van, ugyanakkor a blockchainnek van egy horizontális innovációs jellege, különböző társadalmi rétegeket, ágazatokat érint és hat ki, már pedig hogyha ezt a tulajdonságot nem veszük figyelembe, akkor nem tudjuk a hasznát sem alkalmazni. Egy analógiával szeretném befejezni mondandómat, azt hiszem, hogy ez fontos és érthető. A blockchain egy olyan technológia, um, a, amit értünk, láthatjuk biztonságként, termékként, áruként, vagy fizetőszkézként, de a horizontális és általános tulajdonságát ez nem írja le, ezek a tulajdonságok. Voltak éppen tehát egy olyan új, újításról van szó, melyet jól meg kell érteni, és csak így tudjuk a, a szabályozói kereteket létrehozni, és csak így tudjuk megőrizni a bitcoin újító hatását. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Elnézést, hogy későn értem ide. A következő felszólalónk most pedig a piaci szereplők részéről Jeremy Miller, aki az LLP-től érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a mai napon felszólalhatok a virtuális pénzek, fizetőeszközök témájában, bitcoinok témájában. E, a mi cégünk ezzel a technológiával dolgozik egész Európa területén, és ezt a mostani piacot a következő helyzetből nézem. Az egyik, hogy ez egy érdekes technológiai kérdés, a másik oldalon pedig ö, oktatási kérdésként is felmerül, felmerül mindez. Milliárdos ö, üzletről van szó, vagy akár többről is. 2015. decemberében és 2016-ban felméréseket végeztünk azzal kapcsolatban, hogy kik a piacvezetők ezen a területen, a bankok elektronikus pénz átutalásait vizsgáltuk, és azt, hogy milyen követelményeknek kell megfeleljenek. Jelenleg úgy néz ki, hogy 40%-a az ügyfeleknek megfelelőképpen működik ezen a területen, tehát szabálykövető módon, de itt nagyon sok lehetőség merül fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire jogszerű ez a tevékenység. Nézzük meg ezt a jelenlegi helyzetet. Most például van egy titkos ügynök, akit bezártak egy bitcoinokhoz köthető üzleti tevékenység miatt. Nos, a probléma gyakran abból adódik, hogy szeretnénk javítani a sebességét a szolgáltatásoknak és a szolgáltatások minőségét, de itt sokkal jobban szabályozott területről van szó a bitcoinokhoz képest az Egyesült Államokban, és azt szeretnénk, hogyha a, az összes vonatkozó jogszabályt sokkal szigorúbban vennénk. Az egyik probléma az például az, hogy a pénzügyi szolgáltatások, amelyeket a cégek nyújtanak, ezeket jelenlegi jogszabályok nem fedik le. Nagyon fontos ugyanakkor a gyors innováció, és világszintű hálózatok kialakítása, kialakításának megvalósításához európai válaszra lenne szükség. Az ECO szisztéma nagyon gyorsan működik, és önmagát is szabályozni képes a bitcoinok területén, de látnunk kell azt is, hogy mik voltak a legnagyobb problémák az elmúlt időszakban. Különösen arra gondolok, hogy technikai problémákat kell megoldanunk, például a méretek növelése az egyik ilyen probléma, de az egész ökoszisztéma nem megfelelőképpen nem megfelelő választ adott a növekedésre, Úgyhogy itt alapvetően erre szerettem volna rámutatni. Az egyik legfontosabb probléma a bitcoinok intézményesítése, ugyanis a legnagyobb cégek ezzel szeretnének dolgozni. Ez pozitívum önmagában, mert önmagában ez ne, már nem egy hackerekből álló társaság, itt nagy cégek is részt vesznek a bitcoin üzletben, és nagy multinacionális cégek dollármilliókat költenek arra, hogy tudjanak igazodni a meglévő jogszabályokhoz. De nézzük meg, hogy a jövőben hogy fog kinézni mindez. És az is nagyon fontos, hogy egy globális hálózatról van szó, tehát Kínát be kell vonnunk ebbe a folyamatba, és ez valóban kezd is megvalósulni, mert egy együttműködésen alapuló terjeszkedésnek vagyunk tanúi. A bitcoin és az ökoszisztém létezik már, és alapvetően ez, ezekre vonatkozó szolgáltatásokat lefedő jogszabályokat kell jelenleg betartatni. A legnagyobb cégek nagyon hamar platformokat alkotnak. Innovációt szeretnének nyújtani, új szolgáltatásokat az európai piacon. Köszönöm szépen. Most dr. Tahir Sabri következik az Electronic Money Association-től. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mi szervezetünk az új és innovatív fizetési eszközökkel foglalkozik. Amikor az első elektronikus pénzre vonatkozó irányelvet 2001-2002-ben elfogadták Európában, akkor hoztuk ezt létre. A mi tapasztalatunk az és amit szeretnék megosztani önökkel, az az, hogy mire van szükség az új típusú pénzeszköznek ahhoz, hogy sikerűs, sikeres legyen, realisztikusnak kell lenni, teljesen függetlenül, hogy mennyire attraktív a, a technológia. Hogyha valaki innovációt akar, hogyha valaki ö, hatékony akar lenni a piacon, akkor a következőket kell megszívlelnie. Két nagyon fontos információ, amit szeretnék megosztani. A 90-es években, amikor számos termék, amely a készpénzt helyettesítette volna, arra hozták létre Németországban a Geldkárte, a Vizakes, vagy más kártyák, vagy termékek buktak, megbuktak, nem voltak sikeresek. Később, később a 2000-es évektől kezdve az internet kiterjedt, és ez lehetőséget biztosított, amely korábban nem létezett. Vagyis egy olyan pénzeszközre volt szükség, amelyet az eddigi pénzeszközök nem elégítettek ki ami olyan igényeket elégít ki, amelyet eddigiek nem elégítettek ki. Emellett arra is rájöttünk, hogy egy új típusú pénzeszköz, mint pénzügyi termék promótolása gyakran megbukik. A legtöbb pénzeszköznek mint pénzeszközt, mint kiskereskedelmi fogyasztói terméket kell piacra dobni és szabályozni. Tehát ugyanolyan marketinget kell köré tenni, mint egy ilyen kiskereskedelmi fogyasztói termék mögé. Ez az autószabályozás miatt fontos, ez a szabályozásnak kétféle van, két módja van, az egyik a pénzügyi bűncselekmények elkerülését célzó. Ezzel kapcsolatban az ebben, ezzel kapcsolatban az ipar egyetért azzal, hogy a szabályozás fontos dolog. Nem azért szabályozunk, hogy elrettentsük a bűn, bűnözőket, hogy használják ezt a terméket, és jó ellenőrzést hozunk létre, hogyha ezt így csináljuk, akkor, a pénz, akkor ezek a pénzeszközök, ezek a termékek elveszik a hitelüket. Vannak olyan pénzeszközök, vannak olyan fizetési eszközök, amelyek nagyon attraktívak lehetnek a bűnözők számára. Van egy Pocunix nevű termék, amely teljesen új termék. Az egésznek a lényege az, hogy a terrorizmus elleni harc, a, pénzmosás elleni harc nagyon fontos. Ami a pénzügyi szolgáltatások szabályozását illeti, rendeletét illeti, ez, ez már bonyolultabb. Mindennyian hallottak az MPSZ-ról. Ez a mobil kifizetésekre kiterjesztett termék, Kenyában hozták létre. Nagyon sikeres volt, de nagyon nehéz volt eh, ezt ezt lemásolni. Nem igazán volt az EBSZ a korábbi, korai szakaszában bármilyen szabályozás, nagyon alacsony szabályozási környezetben, vagy, vagy hát hiányos szabályozási környezetben futott fel ez a termék. Nagyon érzékenynek kell lenni a biznisz modell alakulására és a, és a marketplace alakulására. Egy új termék mindenki számára új az értékláncban, a felhasználók számára, a fizetők számára. Végeredményben tehát az arányos szabályozás az, ami elvárandó, amit elvárunk, az ipar általában támogatja a pénzügyi bűnözés elleni szabályozásokat, törvényeket, azonban a legutóbbi eh, párizsi támadásokat figyelembe véve is arányosnak kell lennie ennek. Nem szabad, hogy az vezessen bennünket, hogy csak a kárra koncentráljunk, és túlságosan kilengjen az inga a másik irányba. azt hiszem, hogy ahogy az ipar alakul és fejlődik, ezek az új pénzeszközök és fizetőeszközök is nagyon nagy sikernek örvendenek majd. Köszönöm szépen, Sean Jones következik. Az Európai Digitális Valuta Blockchain Fórum alapítója. Uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma. Az első kriptopénz a bitcoin nagyon alapvető változásokat hozott, akár csak az internet. Ez egyszerre pénz és fizetési rendszer, az érték digitális reprezentációja, egyfajta digitális készpénz, ami úgy is működik, mint egy árucikk Valószínűleg hallottak már arról a technológiáról, ami kialakult ennek a támogatására, a blockchainről van szó. Ez egy egyébként bizalmatlan világba hozott bizalmat nem lehet megváltoztatni a forrást, illetve nem lehet azt korrumpálni. Így egy csomó terület érdeklődik a kormányzástól, a pénzügyeken, a gyógyszergyártáson, a médián, művészeteken keresztül a digitális pénz iránt, hiszen növekedést hozhat létre. Még a szabályozók is megpróbálják javítani hatékonyságukat a, ennek a technológiának köszönhetően. A Ledger vagyis nyilvántartás minden részevő számára rendelkezésre áll. A kriptopénzek névtelensége is igazából csak mítosz, ez csak egy félig meddig érvényesülő névtelenség aztán nagyon sokan mondják, hogy csak pénzmosásra használják az ilyen kriptopénzeket. Ez mm, egészen erős túlzás. A tranzakciók esetében a virtuális pénz nem alkalmas a pénzmosásra. A UNODC és a pénzügyi fellépési task force szerint a teljes pénzmosás a világban 2009-ben mintegy 1,6 milliárd dollárt tett ki, miközben a virtuális pénz dollárértéke összességében nem haladja meg a 7 millió dollárt. A bitcoin forgalom teszik ki a virtuális pénzforgalom mintegy 90 százalékát a világ pénzmosása egy százalékának kevesebb, mint egy százezred részét valósítják meg bitcoinnal. az Europol jelentése szerint az 500 eurós pénz, tehát bankjegyek 30%-át teszik ki az egy ezer milliárd eurónyi forgalommal lévő pénznek. Ami a terrorizmus finanszírozásáról tavaly októberben kiadott jelentést illeti, az szerint nem a digitális pénz a legnagyobb kockázat, a bankok jelentik a legnagyobb kockázatot, 14-szerest, és a digitális pénzhez kötődő pénzmosási problémák nagyon hasonlóak a más pénzügyi eszközökhöz, például a készpénzhez kötődő kockázatokhoz a terroristák esetében. Miközben egyre inkább terjed a ledger technológia használata, a KYC elvárásoknak is meg lehet felelni velük a központi bankok, jegybankok, így az LKB, e vagy a Bank of England, a a Fed is vizsgálja, hogy hogyan lehetne a megosztott ledger technológiát használni. Az IMF 40 oldalas múlt heti jelentése is azzal zárul, hogy az új technológiák átalakítást hozhatnak a globális gazdaságban, a tekintetben, hogy a szolgáltatásokat, javakat miként adják, veszik, és nagyon fontos a virtuális pénz megjelenése ezen a területen, és sokkal az előnyük, nagyobb a sebesség, nagyobb a hatékonysága. Az osztott ledger technológiának olyan potenciális előnyei vannak, amelyek messze túlmutatnak a digitális pénz előnyein. Én négy javaslatot szeretnék tenni amikor az ECON vizsgálja a digitális pénz kérdését, arra kérném önöket, hogy gondoljanak arra is, hogy még experimentális szakaszban jár ez a terület, és nagyon kicsi a részhányada a világban ennek a pénznek. A virtuális pénz miatt a jelenlegi EU jogszabályokat nem szükséges kiterjeszteni. Igazából a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kellene csak foglalkozni a szabályozásban és a virtuális pénz, illetve a szabályozott pénzügyi rendszer közötti gateway-ekre kellene koncentrálni, nem pedig azokat a felhasználókat üldözni, akik a virtuális pénzt használják. Végül pedig fontos ösztönözni, támogatni ennek a nagyon innovatív technológiának a továbbfejlesztését az Európai Digitális Agenda keretében, hiszen pozitív hatással járhat ez az európai gazdaságra továbbra, és az európai állampolgárok életében köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, köszönjük az előadásokat. Most pedig itt az ideje, hogy vitát folytassunk, a képviselők tesznek fel kérdéseket. Brian Hayes, három percet kap mindenki maximum. Köszönöm szépen, Nagy, nagyon örülök, hogy megtartjuk ezt a vitát. És köszönöm, hogy megszervezték a szakértőket meghívták. Valóban, sok ismert tényezőt ismerünk a bitcoinok kapcsán, és sok ö, minden az ismeretlen homályába vész. Ugyanakkor minnyáján látjuk, milyen potenciállal rendelkezik ez a terület, hiszen 2009 óta amikor megjelent az első digitális fizetőeszköz, hatalmas fejlődést tudhat magáénak ez az ágazat. Persze, nagy kételjek is fennállnak, de hatalmas a lendület. 200 különböző digitális vagy virtuális fizetőeszköz jelent meg 2009 óta. Kérdésem a következő és ez a egyik előadás utolsó észrevételre utal vissza, mi szerint, hogy nincsen szükség arra, hogy kiterjesszük az EU jogszabályát erre a területre. Ebben egyért, egyetért mindenki? kíváncsi hallgatnám meg a szakértők véleményét ebben a kérdésben, hiszen ez egy olyan terület, amely új, amely kísérleti, amely diszruptív is, mind a technológia, mind a lehetőségek tekintetében. Tehát kérdezem a szakértőnkét, mindenki egyetért abban, hogy nem kell szabályozni ezt a kérdést, illetve hogy kell-e szabályozni, és ha kell, mennyiben, vagy mennyiben nem? Egyéb iránt az Európai Központi Bank véleményére is kíváncsi volnék, hiszen amikor egy kérdést intéztem a bizottsághoz, november 28-án, 2012-t írunk egyéb iránt, ez csak úgy a jegyzőkönyv kedvéért mondom, elnök úr. Azt a választ kaptam, hogy az EBE jelentés irányadó, ám az EBA, az Európai Bankhatóság az EU jogszabályok alapján dolgozik, illetve azokat készíti elő, és a 2012-es válasz az volt, a tárgyalások zajlanak. Kérdezem, zajlanak még a tárgyalások, vagy pedig eh, a szabályozásra vonatkozó szándék megjelente, illetve mennyiben értenek egyet eh, az utolsó előadó, tehát eh, Sean Jones észrevételével, hogy nincsen szükség közösségi jogszabály alkotásra ezen a területen. Azt hiszem, hogy erre a kérdésre kell ma legalábbis választ kapnunk. Köszönöm, Brian! ECR nevében. Nem. Úgyhogy akkor Péter Jacek kap tessék. Köszönöm, elnök úr. Egy sor kérdésem lenne, de ezekre már választ kaptam. Úgyhogy csak egy kérdésem maradt, mégpedig hogy a virtuális fizetőeszköz lefoglalása esetén hogyan lehet eljárni. Mondjuk a pénzmosás esetében. Egyes magáncémek, cégek jelezték, hogy lehetőségük volna, és készpességeik is volnának arra, hogy lefoglalják a bitcoinokat. Kérdezem, hogy ez végrehajtható volna. Megvalósítható volna -e a lefoglalás? És ha igen, ki felelne a lefoglalt virtuális fizetőeszköz menedzsmentjéért, illetve mi történne a lefoglalt virtuális fizetőeszközzel magával. Miguel Diegas. Köszönöm szépen. Először foglalkozom a bitcoinok kérdésével, borzasztó összetett és komplex kérdés ez, de nagyon fontos arra utalni, hogy a virtuális fizetőeszköz volatilis. Néhány hónap alatt, amióta konvertibilisé tették a bitcoint a dollárral szemben, nagyon aggasztóvá vált a volatilitás és voltak éppen ez nem felel meg mindannak, amit el akartunk érni, például a stabilitás céljának. Ezért, és éppen ezért volna egy-két kérdésem ezzel kapcsolatban. Ezen felül pedig a szabályozás kérdésére is rákérdezek. Szükség van a szabályozásra, ez kétség nem férhet, de ezen közben a jelenség mégiscsak autonóm módon jön létre, hiszen egy eh, kvázi titkos eh, szövetségre hasonlító ehm, megegyezés alapján működik ez a peer-to-peer rendszer, amelyben kialakul magától a bizalom is. Miközben hát láttuk, hogy a pénzügyi válság során ehm, a nemzetközi felügyeletek csődöt vallottak. Hát hogyha most a virtuális fizetőeszközről beszélünk, nem hiszem, hogy itt jobban szerepelnének majd a felügyeletek. Köszönöm. Nem tudom, Moli itt van? Nem látom. Államánc képviselő, tessék. Ehm, Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy az euró és a dollár is olyan fizetőeszköz ami egyre inkább a standardek megszüntetésének irányába mutatnak. Ezek a virtuális valuták, ahogyan elmondtuk, nagyon is növekedőben vannak, tehát igencsak aktuálisak, és az is egyértelmű, hogy a jogszabályok alkotóinak és a központi bankoknak is nagy kihívást jelentenek. Én eléggé pessimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy úgy gondolom, hogy itt nem csak hype-ról van szó, hanem ennél többnél többről. Az Egyesült Államokban azt mondták, hogy itt már többről van szó, itt már konkrét termékekről van szó, és ezért adókat kell fizetni utánuk, ez vajon megoldható-e vagy sem. És a másik kérdésem pedig az illegális tranzakciókra vonatkozik, vagyis arra, hogy ezt hogyan lehetne lecsökkenteni, hogyan lehetne a jogszabályokat érvényesítetni a bitcoinok esetében. Köszönöm szépen! Mielőtt a CatchDI rendszerre rátérünk, a jelentéstevő is felszólalna. Esetleg kérdéseket fel kívánna tenni, vagy megjegyzések? Köszönöm szépen, igen. Nos, nagyon sok jó kérdés érkezett, és én megpróbálok most egy alapvető kérdésre összpontosítani. Alapvetően mivel is állunk szemben? Egy potenciálisan exponenciális technológia, amelyben nagyon gyorsan elterjedhet ennek a technológiának az el, a használata. Tehát én úgy gondolom, hogy filozófiai kérdést kell ebből megfogalmaznunk, hogyan tudjuk monitorozni, vagy szabályok közé szorítani ezeket a az új jelenségeket. Hadd mondjak néhány példát, nem olyan régen a domináns technológia a mobil technológián keresztül az SMS volt. Aztán hirtelen és nagyon gyorsan a WhatsApp is megjelent, és ez nem egy annyira érzékeny terület, tehát amikor rájöttek de igazából akkor jöttek erre rá, amikor a WhatsApp már teljes mértékben elterjedté vált, és ez már egy biztonsági kérdésé is vált, de akkor csak annyit mondtak, hogy jó, ezt rendbe kell tenni, és onnantól kezdve rendbe lehet. De képzeljük el, hogyha mindez egy decentralizált, önmagát működtető virtuális fizetőeszköz esetében történik meg. Nos, hát ott egy kifizetés az már visszafordíthatatlanná válik, tehát itt a design flow-t kell figyelembe venni, amit megtörténtek a tranzakciók, és mire egyáltalán rájön bárki, nincs olyan struktúra, amely képes lesz a problémát vagy szoftver szinten megoldani. És a bitcoinok esetében pontosan ez a probléma, a protokollokat kell megváltoztatni, tehát önmagában már most egyre gyorsabb ez a technológia, és látszik az is, hogy ez az önmagát működtető rendszer hogyan működik. Láthattuk az SMS és a WhatsApp példáján keresztül, hogy ez mekkora a változást jelentett, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy legalább monitorozni tudjuk ezeket a technológiákat, és legalább lássuk azt, hogy mivel kell szembenéznünk, és mit lehet tenni applikációk szintjén, akkor, amikor decentralizált rendszerekkel van dolgunk. Valamiféle backstop kormányzásra van szükség, annak érdekében, hogy amikor a piaci szereplőknek szüksége van rá, akkor közbe lehessen lépni, és ráadásul globális technológiáról van szó, tehát az, hogy egy országban bevezetünk valamiféle szabályozást, az semmit nem old meg. Tehát ennyit mondtam volna egy dióhéjba azzal kapcsolatban, hogy a legfontosabb, hogy jobban megértsük egyetem, mi is történik, és nem biztos, hogy itt klasszikus jogalkotási folyamatra van szükség. Köszönöm szépen! Nagyon röviden. Nagyon szépen köszönöm. Én azt hiszem, hogy ez a diszruptív technológia nagyon nagy kihívás a pénzügyi piacok számára, hiszen itt sok nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz is, hogy koherensebb és gyorsabb jogalkotást tudjunk megvalósítani ezen a területen. Mário Drági-tól kaptam egy választ a bitcoinokkal kapcsolatban, hiszen ezzel kapcsolatban Görögországban is volt már egy méreható vita. Ő azt válaszolta, hogy a virtuális fizetőeszköz az nem létező pénz, de valamilyen értelemben mégiscsak várakozó állásponton vagyunk, meglátjuk, hogy mi történik ezzel, hová vezet ez az út. A Financial Times-ba megjelent az, hogy az Európai Bíróság egy ítéletet hozott a az áfa kivételekre vonatkozólag a tranzakciók esetére nézve. Tehát itt én egy kicsikét ellentmondást látok a bitcoinokkal kapcsolatban, mert ez is azt mutatja, hogy itt nem vagyunk összhangban a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó áfa szabályozással, tehát elképzelhető, hogy itt módosításokra van szükség, hogy a virtuális pénzt, a virtuális fizetőeszközöket is be tudjuk venni ebbe a körbe. Mert számunkra az a legérdekesebb, hogy mindez nem kapcsolódik konkrétan a mm, pénz, tehát a fizetőeszközökhöz, és ezért valahogy ezt szabályoznunk kell, mert ahogyan elmondtam, nem kapcsolódik közvetlenül olyan pénzhez, amihez, amire ráhatásunk van. Mi, hogyan tudunk mégis olyan szabályokat alkotni, amelyek nem fogják leállítani ezt a rendszert, és a rendszer nem fogja erejét veszíteni emiatt. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a kérdésekre a válaszadáshoz a szót mindenkinek két percre. Ugyanabban a sorrendben Szolesz úr lesz az első, aki felszólalt. Um, thank you. Köszönöm szépen, igen, sok érdekes szempont, sok érdekes kérdés vetődött fel már a cégek képviselőitől és hallottuk ezeket. Úgy gondolom, hogy a legjobb kérdés von Weizsäcker úr tette fel, a nagy kihívás nem az, hogy milyen gyorsan és mennyire szabályozzunk most, hanem hogy mennyire tudjuk nyomon követni ezt a gyorsan fejlődő, változó technológiai világot. Szabályozóként könnyű kudarcot vallani. Lehet túl korán szabályozni, lehet túl későn szabályozni. Egy ilyen technológia esetében könnyen el lehet véteni a célt, illetve könnyen maga alá temethet bennünket a technológia. Az Európai Bizottság részéről mi leginkább monitorozni akarunk, meg akarjuk érteni minél jobban, hogy mi történik. Általában azt mondjuk, hogy ö, szabályozóként agnosztikusak vagyunk, tehát igazából itt a végkövetkeztetés az, amit Szabri kollega is jelzett, hogy óvatosabbnak kell lennünk, és jobban oda kell figyelnünk a pénzügyi bűnözésre, a törvénytelen tevékenységekre, pénzmosásra, adóelkerülésre, valószínűleg ezen a területen gyorsabban fel kell majd lépnünk az elmúlt két-három év során az MLD és a PSD2 kapcsán már ezekről volt szó, de a virtuális pénz nem szerepelt a szabályozásban és hát a párizsi szörnyű cselekmények miatt is fontos ez. De ami a pénzügyi termékek szabályozásának szempontrendszerét illeti, hát itt nem kell sietnünk, gondoskodni kell arról, hogy bármilyen potenciális választ is adunk, az megfelelő lesz és jó pillanatban történik. De egyébként nagyon érdekes a megbeszélés, nagyon sokat tanultam már, és a többi hozzászólótól. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Son Ennis következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. nagyon szerény észrevételeket tennék csak, mert úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megjósolni, hogy hogyan fognak alakulni az események, hogyha nincs szabályozás. Könnyen el tudom képzelni, hogy öt év múlva ezeknek a piacoknak a szerkezete teljesen más lesz, mint amire most gondolnánk, és hogyha most szabályozásokat vezetnénk be a jelenlegi helyzet alapján, lehet, hogy mellé fognánk a jövőbeli tendenciákat illetően. Lehet, hogy a fejlődést félbe is vágnánk, vagy, vagy, vagy megszakítanánk a szabályozással. Úgy gondolom, hogy nem régen volt egy konferencia a disruptív technológiákról az OECD keretében 2015-ben a pénzügyi szektorban. Nagyon érdekes vita zajlott ott. A peer-to-peer -peer kölcsönadás is ilyen disruptív technológia. Ez egy másik terület, ami ott felvetődött. Az Egyesült Királyság különleges szabályzást talált ki erre a peer-to-peer -peer um, kölcsönzésre, hitelezésre, ami nagyon támogató az ágazat uh, irányába, és nincsenek nagyon uh, súlyos uh, jogi követelmények. Az igaz, hogy ott nem hoznak létre pénzt Hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Királyság hogyan szabályozott, nos, Európában messze jobban fejlődött ez a fajta hitelezés az Egyesült Királyságban, mint másút érdemes, tehát talán a tanulságokat levonni ebből igazából olyan szabályozást fogadtak ott el, ami a technológiát támogatja, segíti, lehetővé teszi, mm, és az adózás szempontjából, vagy a személyes megtakarítások szempontjából nem diszkriminatív. Köszönöm. Szépen, Maria de Filippi, köszönöm szépen. Három dolgot szeretnék kiemelni. Az első, nagyon fontos, hogy szabályozzák ezt a technológiát, de ezt megfelelően kell megtenni. És az egyik fontos dolog, amit hangsúlyoznunk kell, az az, hogy oda kell figyelnünk, hogy amikor a technológia egy applikációját szabályozzuk, a bitcoint vagy a virtuális valutát, akkor ez hatással lehet a blokklánc egész rendszerére. Főleg az új blockchain alapú applikációkra, ahol amelynek tulajdonképpen nincsen sok köze virtuális valutához, tehát a tokenek nincs sok köze a virtuális valutához, ez csak egy kiegészítő eszköz a szolgáltatáshoz. Meg kell próbálnunk előre e, látni azt, hogy mi lesz a hatása a szabályozásnak az egész e, blockchain rendszer ökoszisztémájára. A második dolog a meglévő szabályozás kiterjesztése a blockchain alapú technológiákra az szabályozás adaptációja nélkül. Ezzel kapcsolatban két pont van, az egyik a, maga, a privacy, a, e, a a Know Your Customer szabályozás, az, a pénzmosás elleni szabályozás. A blockchain az nyomon követhető, és ez nagyon sok további privacy problémát vet fel, amelyek központosított rendszerben nem léteznek, illetve az, a kézzelfoghatóság, mivel a technológia lenyomozható, vagy nyomon követhető, a, szabályoz, a rendszer szabályozása olyan módon hogy amely tehát hatással van erre az egész rendszerre, ez hatással lehet arra is, hogy mennyire használják ki bűnözők ezt a rendszert. Meg kell próbálni megérteni azt is, hogy ez a szabályozás mennyiben lehet kiegészítő szabályozás, hogy elérjük ugyanazt a célt, amivel, amit a törvényel akartunk elérni. Például a policy mandátumokkal kapcsolatban itt van a biztonság, a fogyasztóvédelem, a pénzügyi átláthatóság és elszámoltathatóság. A policy mandátumot a blockchain technológiák használatával erősíteni lehet. A technológia önmagában eszköz lehet ahhoz, hogy elérjük ezeket a célokat. A legfontosabb a többes aláírás, irányítás, ez a tranzakció visszakövethetőségét teszi lehetővé, aztán a szolvencia bizonyítása, amelyel szeretnénk biztosítani azt, hogy hogy a fogyasztó biztosítani azt, hogy a fogyasztó által adott információk helyesek legyenek, a Általánosságban pedig az új blockchain analitika, amit kifejlesztettünk, amelyek szintén képesek arra, hogy bizonyos szintű pénzmosás elleni eszköznek tekinthetők legyenek. Ez a technológia szövetséges lehet, nem pedig ellenség, és minden típusú törvényhozásnál meg kell nézni azt, hogy a törvényhozás célját mennyiben e, tudják teljesíteni, ahogyha a technológia e, erre képes, akkor az annál jobb, ha nem, akkor kell szabályozni. Ami a szabályozási megközelítést illeti, nagyon fontos a többszintű megközelítés, és lehetőséget kell adni a piacnak és az operátornak arra, hogy kicsit mm, kipróbálja, hogy ezt a technológiát hogyan tudja használni ahhoz, hogy a szabályozási célokat teljesítse, és hogyha ebben nem sikeres, akkor lehet a hagyományosabb szabályozási módszerekre rátérni, E, amelyekre e, bankokra vonatkoznak, e, és hogyha ez sem működik, akkor lehet közvetlenül szabályozni. Köszönöm szépen, Jeremy Miller. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy mindenki értse meg, hogy a bitcoin ez nem globális hálózat. A bitcoin hálózatot körülbelül 20 nagy cég tartja fent, ezek nek a többsége, a tranzakciók többsége ezen egységek között valósul meg, és nem pedig emberek között. A bitcoin intézményesítetté vált, az intézmények, amelyek a bitcoint működtetik, a legnagyobb fenntartói a bitcoin hálózatnak. És ezen szolgáltatók fölé épül az egész hálózat. Nagyon kevés a bitcoin-to-bitcoin -bitcoin tranzakció. Általában ezek a nagy egységek kereskednek egymással. A második pont, nem értem, hogy mit jelent az, hogy a bitcoin szabályozzák. Én úgy látom, én, én szerintem már eleve illegális a terroristákat finanszírozni, ez már ezt nem kell szabályozni, ez már eddig is illegális, nem adhatok pénzt, a terroristáknak nem vásárolhatok kábítószert. A kérdés az az, hogy hogyan tudják elkapni az, azokat, akik ezt mégis megteszik. És a legnagyobb szövetségesek éppen ezek a cégek, amelyek a bitcoin mozgatják. Ami a bitcoin kormányzását, irányítását illeti, de a probléma egy hétvége alatt megtört, meg, megoldódott tíz nappal ezelőtt, amikor a 20 cégből 15 cég összejött, és 96 óra alatt megoldották a problémát egy huszárvágással. A konfiszkáció már megtörtént, és már kiadták az elkobzott bitcoinokat, ez túlságosan nem nehéz dolog, a kulcsokat kell tulajdonképpen megszerezni, elkobozni, és most hadd térjek rá a többi kérdésre, ami a volatilitást illeti, ami 2015-ben volt, ez lenyugodott. Amit ezen kívül látunk, az, hogy számos derivatív termék jelenik meg, és a szolgáltatók kihasználják ezt a volatilitás csillapítására, vagy konkrét fizikai akciókról is szó lehet. Ami a valutához való kötöttség, az ugyanúgy működik, mint hogy az euró a dollárhoz van kötve. A kérdés az az, hogy ezt hogyan monitorozzuk. Meg kell érni a bitcoin hálózat, meg kell érteni a bitcoin hálózat alapjait, kb. 20, 20 cégről van szó, és ezek segíthetnek ebben. Összességében ezek az egységek már amúgy is szabályozás alatt állnak, amúgy is nyilvántartásba vannak véve más tevékenységeik miatt, a, hogyha a cégek eleve szabályozás alá tartoznak, akkor nem értem, hogy mit jelent még ezt a technológiát pluszba szabályozni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán több kérdésre válaszolnék, főleg ami a szabályozást illeti. És hogy szükség van erre, hogy kiterjesszük az EU szabályozást, vagy sem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban fogalmazódott meg. Mégpedig, hogy a szabályozás figyelembe veszi a termék sajátosságát, és ilyen módon esetleg a felhasználó barát tulajdonságát veszélyezteti. Nos, a bitcoin egy decentralizált fizetőeszköz. A pénzügyi szabályozási rendszerünk pedig éppen a, a befolyás gyakorlás központi pontjának filozófiájából indul ki, a belső ellenőrzés ezt hangsúlyozzuk, de mindennek egy ilyen központi szellemisége van. A bitcoin pedig decentralizált, tehát a probléma megoldása egyrészt az iparág szereplői részéről várható, akik responsív válaszadó jelleggel adnának választ, másrészt figyelembe kell venni minden szabályozásnak a technológia sajátosságait hiszen maga a technológia igenis képes biztosítékokat adni, olyan biztosítékokat, melyeket más egy ilyen központosított struktúrában nem lehetne biztosítani. Kettős megközelítésre van szükség. Mindehez azonban, hogy ez megtörténhessen, engednünk kell, hogy az ipar megerősödjön, az iparág megerősödjön, és egy megfelelő prudenciális rezsimet dolgozzanak ki a bitcoin világában is hiszen a mai szabályozásra talán azt mondhatnánk, hogy ha túl szűk volna a szabályozás, akkor ezzel gáncsot vetnénk az iparnak, az ipar fejlődésének. És a anti kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök. Tehát a pénzmosás elleni szabályokról szeretnék szólni. Az INR e rezsimnek vannak olyan aspektusai, amelyek pros, problematikus. A fund transfer szabályozás, amely a tranzakciók beazonosíthatóságát teszi, ennek a szabályozásnak nem lehet megfelelni, a bitcoinok nem tudnak megfelelni, tehát valami fajta kivételi szabályra kell gondolni. Sok és sokkal inkább az exchangerekre kell koncentrálni, ahol a bitcoinokat ugye konkrét dollárra, euróra váltják be. Azt gondolom ugyan máskülönben, hogy csak megnehezítjük a piac működését semmit, hogy elősegítenénk. Köszönöm szépen, Sean Jones. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan végigfutnék azokról a, azokon a kérdéseken, amelyeken szó volt, és hangsúlyoznám, hogy de Filippis és De Filippis asszony észrevételeivel értek egyet, amit a szabályozásról mondtak. Hayes úr kérdéseire válaszolva. A 200 virtuális fizetőeszköz, ma már inkább 600 virtuális fizetőeszköz, vannak ezek között relevánsak, vannak, amelyik bizonyos specifikus szabály, piaci szegmenseket szolgálnak, de összességében mindegyiknek az a célja, hogy javítsa a eredeti bitcoin koncepció bizonyos szempontjait. Hogy a bitcoin most túlél, vagy pedig eh, bitcoin fia, bitcoin 02, bitcoin 03 jön a létre, hát ezt már meglátjuk. Ami a volatilitás kérdését illeti, ez nagyon egyszerű kérdés. A 90-es évekből ered ez az elképzelés. Ugye mindent a spekuláció határozott meg, ahogyan a felszólalásomban is említettem, ez egy olyan technológia, amely gyermekcipőben jár, sőt gyerekcipőben jár, és a volatilitás és a spekuláció viszi előre, de ez, ahogy megerősödik a technológia, csökkenni fog. Hogy a szabályozás kontraproduktív vagy, vagy szükséges, azt gondolom, hogy most nincsen szükség szabályozásra. A meglévő pénzmosás elleni szabályok elegendőek, hogyha túl gyorsan szabályoznának a jogszabályalkotók, akkor ez kontraproduktív volna. A a bevett fizetőeszköz és a virtuális fizetőeszköz átváltóira, gateway kell a szabályozásnak koncentrálnia, és persze, hogyha megadóztatnak valamit, akkor a jövedelem forrását kell megadóztatni, ugyanúgy, mint a cash gazdaságban. Von Weizsäcker úr szisztematikus kockázatokra kérdezett rám. Hogy ez túl nagyjá válhat-e? Hát, hogyha jövőre jövőt akarjuk leszabályozni szabályozó rendszerekkel, ez nem fog működni. Ezt figyelembe véve azt gondolom, hogy mindig lépésről lépésre kell haladni, és persze számolni kell azzal is, hogy esetleg exponenciálisan nő a rendszer. Aztán egy utolsó észrevétel, ami a léptékeket illeti, a léptékek kialakítását illeti, a scalinget, erről is kérdeztek. Nos, hát a bitcoin korlátja 2,7 tranzakció volt másodpercenként, real time-ról beszélünk, de voltak persze más blockchainek, amelyek akár 100 ezret is elértek, az algoritmus segített ebben. Egy szóval úgy gondolom, hogy különböző blockchain alakulnak majd ki, amelyek segíthetnek, vagy kevésbé segíthetnek abban, hogy jobban elmélyültebben megértsük a virtuális fizetőeszközök rendszerét. Köszönöm szépen. Jákob, megadom még önnek a szót, hogy vonja le, a, vagy vond le a következtetéseidet. Tessék, Jákob. Persze, örömmel megteszem. Úgy hiszem, hogy a meghallgatás nagy értéke abban rejlik, hogy jobb és szélesebb körű áttekintést kapunk az elektronikus fizetőeszközök, a virtuális fizetőeszközök kérdéséről a saját kezdeményezésű jelentésünkben persze hiba volna, hogyha csak egy bizonyos területre koncentrálnánk, mondjuk a bitcoinra vagy a derivatívákra, származékos ügyletekre. Ez az egyik fő üzlet. Üzenet. A második üzenet az, hogy valóban Fontos tehát az, hogy ne merevedjünk meg, a szabályozással ne akadályozzuk meg az új technológia fejlődését, másrészt ugyanakkor az óvatosság elvét, mely a környezetvédelmi jogszabályok területén bevették, talán ne alkalmazzuk annyira, hogyha inkább óvatosak legyünk, ne eh, nehézkedjünk rá a piacra, inkább a precautionary regulation, az óvatos, elővigyázatos szabályozás elvét alkalmazzuk, illetve ennél is inkább az elővigyázatos megfigyelés elvét alkalmazzuk. Jobban tetszene nekem az, hogy eh, megfigyelnénk a piaci eseményeket, és megértenénk a szabályozók és a felügyelők megértenék, hogy mit jelent az, hogyha blockchainek egyszerre csak exponenciálisan megnőnek. Mert ha nem értik, a szabályozók nem értik a, és a felügyelők nem értik a bizniszmodellt, akkor bizony fennáll annak a veszélye, hogy valamit nagyon benéznek, hogyha mondhatom ezt a szót. úgy, hogy meg kell érteni, hogy működik, hogy ne kapkodó reakciót adjanak, választ adjanak a felügyelők és a szabályozók. Fel kellene térképezni, hogy mit is jelent a helyzet, mondom, az európai szintéren is és a nemzetközi szintéren is óvatosan nyomon kellene követni az eseményeket. Ez az egyik kihívás, mely az én általam jelzett, fémjelzett jelentés előtt tornyosul, de persze örömmel várom mindenfajta észrevételeiket. Köszönöm. Thank you very much. I think it has been a... Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy érdekes volt uh, ez a meghallgatás, és rámutatott világosan arra is, hogy ez a kérdés igen komplex. Nagyon sokat tanultunk, sokat megértettünk ma, én személy szerint úgy érzem, hogy azért még van mit tanulnunk, hogy még van min vég, gondolkodnunk, és személy szerint engem egy kicsit megnyugtatott az átláthatósági rész, ugyanakkor nem igazán találtam az alapvető kérdésekre még választ. Vagyis arra gondolok, hogy mit is jelent egy alapvetően, mit jelent az, hogy centralizált fizetőeszköz. Itt az érték mögöttes, mögötti illetve a fizetőeszköz mögötti érték, és az, hogy szuverén demokratikus szempontból milyen ellenőrzés alatt tartjuk ezeket a folyamatokat, ezek a kérdések merülnek fel. Itt van a blockchain, illetve az, hogy milyen technológiákról van szó, de mégis itt egy alapkérdés, egy alap aggály merül fel bennem, és úgy gondolom, hogy itt erőfeszítéseket kell tennünk, hogy megértsük ezt a helyzetet, de ez nagyon fontos számunkra továbbra is, egy nagyon fontos első mostani lehetőség volt, és majd március 15-én fogjuk megvitatni, és a módosítások beterjesztésének határideje pedig április 19-e lesz 9-e és április 15-e a mm, szavazás a szakbizottságban, és aztán kerül majd a plenáris elé ez a téma. Még egyszer köszönöm szépen, és várjuk a jelentéstevőtől a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen! Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki üljön le. Azt szeretném elmondani, hogy Jadesz urat szeretném köszönteni, a ciprusi pénzügyminiszter, a mai uh, monetáris gazdasági párbeszédben fog részt venni az Ekon szakbizottsággal. A Six és a TUPEC uh, rendelettel kapcsolatos párbeszédről van szó. Mint ahogyan önök is tudják, Ciprus most fog kilépni a makrogazdasági kiigazítási programból, tehát nagyon fontos számunkra azt is látni, hogy a válságból milyen következtetéseket vontak le, mit lehet tanulni Ciprustól, hogyan tudott Ciprus és a ciprusi pénzügyi szektor újra a fenntartható fejlődés útjára lépni, hiszen 2016 márciusában lesz vége ennek a programnak, és 9 milliárdos csomagról van szó az IMF részéről, és novemberben történt meg az értékelés ennek a programnak, illetve az előrelépéseknek a teljes, vagy átfogó vizsgálat pozitív eredményt mutatott, a gazdasági tevékenység is visszatért a növekedési pályára már 2015-ben, és a bankrendszerben és annak strukturális kérdéseiben is nagyon nagy előrelépéseket tapasztalhattunk. Ugyanakkor még továbbra is magasak, magas a hitelként lévőségi állomány, és a fenntartható köz vagy költségvetés fenntartása továbbra is fontos feladat, és számunkra nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy a miniszter úr hogyan értékeli a ciprusi gazdaság jelenlegi helyzetét, kilátásait és a program lezárását. Úgyhogy most meg is adom a szót a miniszter úrnak, és aztán egy 5, perces kérdés-felelet következik. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy meghívtak ide. Ez egy nagy lehetőség számomra, ez a mostani párbeszéd Ciprus, a ciprusi gazdaság jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Minden bizonyal emlékeznek még arra, ahogyan az elnök is elmondta, Ciprusban, Cipruson néhány évvel ezelőtt egy soha nem látott válsághelyzet alakult ki, és éppen ezért a, egy programban vett részt, egy olyan programban, amely során a bankszektorunkat tanálni tudtuk. Nagyon örülök annak, és köszönjük szépen azt, hogy az elmúlt három nagyon nehéz évben támogattak bennünket Noha a párbeszéd megnyitásáról van most szó. Én szeretnék egy kicsit régebbi kitekintést adni. 2004-ben csatlakozott Ciprus az Európai Unióhoz, és néhány évvel később a az eurózónához is csatlakoztunk, nagyon alacsony munkanélküliségi rátával és nagyon jó gazdasági növekedési mutatókkal. De mégis mi az, ami hirtelen ennyire megváltoztatta a gazdasági helyzetet? Hiszen a gazdaság szárnyalt a, be, a, a csatlakozás időszakában. Miről van tehát szó? Részben önelégültség és megpróbáltuk elkerülni azokat a politikailag nehéz, de mégis szükséges döntéseket, amelyek a reformok útjára tereltek volna bennünket, de aztán sajnos ez nem következett be, és ezért a gazdaság sajnos nehéz helyzetbe került. Például a fenntarthatatlan hitelállomány nagyon magassá vált a hitelként lévőség magánszemélyek felé, és az ingatlan buborék is kipukkadt. Ez pedig magával sodorta a bankszektort is, és ez azonnal meglátszott a bankok mérlegfőkönyveiben is. Aztán irracionális kiadások voltak a közférában, főként a jóléti kiadások, illetve a mm, fizetések terén. Most, amikor jól működött a gazdaság, akkor még ez fenntartható volt, de abban a pillanatban, ahogy a gazdaság vesztett erejéből, rögtön problémák adódtak, és a bevételek csökkentek, ugyanakkor viszont a kiadások nem, mert ez, ezek lettek volna azok a bizonyos nehéz döntések, amelyeket nem hoztunk meg, és éveken keresztül ez nagy deficithez vezetett, amely éves szinten 5-6 százalékot tett ki. Tehát itt egy fiskális problémák és bankszektorbeli problémák együtt jelentkeztek, és emiatt a gazdaság tértre kényszerült. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk, hogy politikai döntésről is volt szó ebben az esetben, méghozzá európai szintű politikai döntésről, amelynek köszönhetően a bankrendszer, amely a GDP 25%-át tette ki, tehát ennyivel csökkent hirtelen, és most nem kritikákat akarok megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy a görög programot ki kellett volna terjeszteni akkor a ciprusi helyzetre is, mert minden a kevesebb költséget indukált volna ez, és a bankrendszer szanálását így el lehetett volna kerülni 2013-ban. De 2013 elején egy borzalmas vihar közepén voltunk pénzügyi értelemben. A bankszektorunk gyakorlatilag az összeomlás szélén élt, egy hónapos tartalékunk volt már csak, tehát recesszióba csúsztunk már 2009-től kezdve, és a öm, munkanélküliség is már 15%-os volt, az 2004-es 3,9%-ról innentől kezdve a nemzetközi piacokra való hozzáférésünk is sokkal rosszabb lett, és nem volt támogató programunk sem. Éppen ezért pont ekkor a válság időszakában kapott lehetőségünk kormányt alakítani, kaptunk mi lehetőséget kormányt alakítani, és elfogadtuk az IMF és az SSM javaslatát, a programot. Három évvel később azt tudom jelenteni, hogy a helyzet sokkal jobb. Sikerült konszolidálnunk a közkiadásokat, a bankszektor stabil, és sikerült piaci hozzáférést biztosítani a legfontosabb gazdasági szereplőknek, és most már a gazdaság is növekedési pályára lépett. Mindez annak köszönhető, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tette, tettünk kormány szinten és a lakosság részéről is. Ugyanakkor gyakorlatilag nem volt nem voltak ezekben a nehéz időkben sztrájkok sem. Tehát ezt is köszönjük a ciprusiaknak, és azt hiszem, hogy gazdaságunk termelő ágai szerencsére nem sérültek a gazdasági válság időszakában, de mégis itt a konszolidáció reformprogram és a trojkával való megegyezés révén tudtuk megvalósítani ezt a növekedést. Az első pillére ennek, ezeknek az erőfeszítéseknek a bankszektorra vonatkozott. A legfontosabb cél itt az volt, hogy a stabilitást és a bizalmat vissza tudjuk állítani, mert itt sikerült a betéteseket kártalanítanunk. A görög bankszektorhoz képest ez egy sokkal kisebb és sokkal egészségesebb szerkezetű bankszektor, Egyébként most teljesen máshogy működik, mint korábban, rengeteg a külföldi befektető, és sokkal megbízhatóbb, szigorúbb felügyelet mentén működnek ezek. A tőke ellenőrzés rendkívül fontos volt, de ezt most már azt látjuk, hogy növekednek a betétek is. Természetesen továbbra is vannak kihívások, főként a nem jól működő um, hitelezés területén, de úgy gondolom, hogy a helyzet most már ellenőrzésünk alatt van. A második pillére a konszolidációnak a költségvetési konszolidáció. Nagyon sokan ezt megszorító intézkedésekként is apostrofálják, ez mindig egy dilemma, de én úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem lehetett elkerülni ezt a dilemmát. Én úgy gondolom, hogy az adózási szint a le, emelése a legrosszabb fajta megszorítás, mert ez a fajta megszorítás a háztartásokon és a vállalkozásokon összpontosul, Ráadásul pont akkor, amikor a gazdaság is rosszul teljesít, ez, ez a lehető legrosszabb módszer. 2013-ban láttuk is, hogy Cipruson ez nem működött. Nem kívántunk tehát további adóemeléseket bevezetni, hanem inkább a kiadási oldalt próbáltuk csökkenteni. Ez nem megszorítás az én véleményem szerint, ez csak egyszerűen józan paraszti ész, így is jártunk el, és ennek következtében egy év alatt, 2013-ról 2014-re, ugye az 5-6 százalékos költségvetési hiányról 2014-re sikerült lecsökkentenünk 0,2%-ra a költségvetési deficitet, és gyakorlatilag marginálisan negatív tartományban található egészen azóta. A trojkának nem is tudtunk lehetőséget adni arra, hogy diktáljon számunkra a policy mixeket, hanem Ehelyett, ahogyan elmondtam, mi magunk valósítottuk meg ezt, anélkül, hogy adóemeléseket kellett volna bevezetnünk, azon keresztül sikerült ezt megtennünk, hogy a kiadási oldalt csökkentettük, és ugyanakkor segítettük a reál gazdaságot talpra állítottuk. A stabilitáson keresztül és a bankszektor újratökésítésén keresztül sikerült a bizalmat visszaállítanunk a privát szférába, és ez a legfontosabb hozzávaló a gazdaság növekedési pályára állítása szempontjából. És most már látjuk is ennek az eredményeit a legfontosabb gazdasági ágazatokban. Úgyhogy nem úgy történt az, hogy a fiskális konszolidáció nálunk újabb és újabb recessziót, mélyebb és mélyebb recessziót eredményezett, sőt, hanem sokkal hamarabb, mint ahogyan azt vártuk, a gazdasági növekedés meg is érkezett. 1,5%-os 2015-ben, ez nem hatalmas teljesítmény, de mégis nagyon jó teljesítménynek tekinthető, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hol is álltunk három évvel ezelőtt a gazdaság stabilizása, a piacra jutás biztosítása és a növekedési célok voltak a gazdaságpolitikánk vezérelvei. Ma pedig képesek vagyunk befizetni az utolsó befizetéseinket az IMF felé márciusban, és nem is használtuk fel a teljes kisegítési összeget, sőt több mint két milliárd eurót nem hívtunk le, nem is kértünk új programot, és nem volt erre szükség. Tehát innen tudunk most tovább lépni, és végül azzal szeretném lezárni felszólalásomat, hogy azért még messze állunk attól, hogy készen álljunk. A ciprusi gazdaság gazdaságilag versenyképes és ellenálló gazdaság, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ennél többre is képesek vagyunk, jobban is tudunk teljesíteni. Ciprusban arra van szükségünk, hogy az Európai Unió hosszabb távon is biztosítani tudja a növekedési rátát, ez pedig az erőfeszítések folytatását jelenti egy még inkább versenyképes és képes gazdaság kiépítése érdekében, annak érdekében, hogy a GDP növekedni tudjon, és a gazdaság egyensúlytalanságait ki tudjuk igazítani. És itt le is zárnám azzal, hogy nem akarok semmiképpen sem rózsaszín képet lefesteni, de mégiscsak egy gazdasági fellendülés történetét tudom önök elé hozni, az, az optimizmus és a távlatok történetét. Hosszú utat jártunk be, és most egy második lehetőség van kezünkben, annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki ebből. Nagyon nagy szükség volt a reformokra, a változásokra, a költségvetési fegyelemre a program befejezése után is szükség lesz, és azt hiszem, hogy még ennél is kedvezőbb gazdasági és befektetési környezetet kell tudnunk teremteni, és az Európai Unióban Ciprus szerepét tovább kell konszolidálnunk az eurozónán belül is. Egy olyan országá válunk, amely nem a problémás országok listáján található, hanem képes lesz aktívan hozzájárulni a közös célok megvalósításához. Köszönöm szépen, elnök úr és hölgyeim és uraim a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen, Georgi Edesz úr. Nagyon érdekes volt ez a bevezetés. Most az EPP frakciójának első hozzászólója Georgios Fritzos következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Georgiades úrnak a nagyon jó elért eredményekhez. A ciprusi kormány és a ciprusi gazdaság nagyon jó eredményeket értek el a görög és a ciprusi nép testvérnépek, de ez nem azt jelenti, vagy nem jelenti azt, hogy mindenütt ugyanolyan eredmények születnének. Bízunk benne, hogy márciusban Ciprus kilábbal a kiigazítási programból a megszabott határidők szerint mi pedig legalább 2018-ig még a harmadik igazítási programot fogjuk alkalmazni, folytatni. A bankszektor RAL, a bankszektor jövőjével kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni. A ciprusi bankokat nagyon, nagyon komolyan sújtotta a görög válság. Hogyan alakult a helyzet ennek a szektornak? Mi a helyzet a kétes kínlevőségekkel? Említette, hogy most már ellenőrzés alatt van a helyzet, de esetleg tudna szólni néhány szót arról, hogy milyen perspektívái vannak a bankszektornak, illetve egyes portugál Gáliában, Görögországban működő bankokról hallottuk, hogy milyen instabilitás sújtja őket. A földközi tenger térségének instabilitása megfertőzheti-e az önök bankszektorát is, illetve az orosz problémák begyűrűzhetnek-e Ciprusra, illetve mi lesz a bankok kétes kintlevőségeivel, hogyan lehet ezeket behajtani, illetve új törvényt terveznek-e elfogadni ezen a téren. Köszönöm szépen Kircosz úrnak a kérdését, és mivel Görögországot említette, hadd kívánjam Görögországnak azt, hogy ne maradjon egyedüli EU tagállamként továbbra is mentőcsomag vagy mentőprogram felhasználója. Görögországnak fantasztikusak a lehetőségei, nagyon sok az erőforrása, de nem használta ki mindezeket bizonyos működési zavarok és torzulások miatt. Bízom benne, hogy felülemelkedik majd ezeken a nehézségeken és a termelő erőkben rejlő nagy lehetőségek megnyilvánulnak majd Görögországban. Én ezt a kívánságot szeretném megfogalmazni, ami a ciprusi bankokat illeti. Mindenek előtt ezek a bankok nem annyira szenvedik meg a regionális helyzet kihatásait, a bankszektor kiigazítására irányuló erőfeszítések tulajdonképpen éppen arra irányultak, hogy a ciprusi bankszektort le lehessen választani a regionális bankrendszerről. Egyfajta szétválasztást eszközöltünk tehát a külföldi tevékenységekhez képest. Tehát a azok a ciprusi bankok, amelyek belföldi tevékenységet folytatnak, nincsenek kitéve a regionális hatásoknak. A kétes kintlevőségek valóban problémát jelentenek, de egyfelől a gazdaság talpraállása lehetővé teszi, hogy a háztartások a hiteleiket törlesszék, visszafizessék, másfelől érezhető, illetve hamarosan érezhetővé válik ennek következménye. Igen, most angolul folytatom, tehát legalábbis a a hitelek terén ez a, az intézkedés megtörtént. Köszönöm, elnök úr, tisztelt miniszter úr, köszönöm, hogy eljött a szakbizottságunkba, a bankszektorról fogok én is beszélni. Cipruson, csak más tagállamokban is bankcsődök történtek, ezért az Európai Parlamentben egy bankszanálási szabályt, jogszabályt is elfogadtunk. Az első stressztesten Ciprusnak nehézségei támadtak. Önök szerint jó-e a szabályzás, hogy tovább kellene menni, illetve a betét garanciával kapcsolatban mi az álláspontja, ön is említette, hogy egy sor nagyon fájdalmas intézkedést kellett hozniuk, ezek meghozták egy gyümölcsüket a ciprusi gazdaság számára, és most így visszatekintve úgy gondolja-e, hogy esetleg szükség lett volna más reformokra is, illetve voltak olyan reformok, amelyek nem voltak megfelelőek. Lenne egy másik kérdésem is az adózásra vonatkozóan, mint tudja, ez a szakbizottság a SwissLeaks és a LuxLeaks után sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, nagyon jó jelentés is készült Mm, újságokban olvastuk, illetve meghallgattuk a szakértőket, és ennek alapján sokan úgy tekintik, hogy Ciprus adóparadicsom, a nem rezidens cégek számára nagyon kicsi a cégadó, 10% körüli. Hadd kérdezem meg, hogy hajlandóak lennének-e részt venni egy nagyszabású európai reformban, amit egyébként a parlament javasol Franciaország és Ausztria 11 országgal együtt a pénzügyi tranzakciók megadóztatásával is szeretne foglalkozni. Még vannak itt nehézségek, de úgy tűnik, hogy 34 milliárd eurót lehetne beszedni a reálgazdaságra fordítani, a foglalkoztatás fejlesztésére, energetikai projektekre, csomó mindenre Hadd kérdezzem meg, hogy a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésében miért nem akartak önök részt venni, és hogyha van még egy kis időm, tudjuk, hogy az önök gazdasága nagyban függ a sziget másik oldalától, a török részgazdaságától, és a törökök azt mondják, hogy 2016 tényleg az újraegyesítésével lesz. Ön biztos többet tud erről, mint én, de hogyha megvalósul ez az újraegyesítés, akkor ennek milyen kihatása lesz a gazdaságra, illetve a bankrendszer hogyan fog alakulni. Valóban az egész rendszert egyesíteni fogják önök, illetve az eurót lehet majd használni az egész szigeten, stb. Köszönöm szépen. Taking five minutes global. 5 percet tudok adni az összes kérdésre, amelyet kapott. Ami a bankokat illeti. Teljes mértékben támogatom a bankunió minden elemét. Biztos vagyok benni, biztos vagyok benne, hogy a legrosszabb dolgokat elkerülhettük volna, hogyha már ez létezett volna, ez a bankuniós tagjai lettünk volna. Ön említett egy bankot, a Bank of Cyprus, ez ami a tőke megfelelést illeti, ennek a banknak a tőke megfelelése kapcsolatban semmi problémája nincsen. Milyen reformokra van még szükség? Hát persze, természetesen vannak még szükséges reformok. Ez a fő üzenet, amit szerettem volna elmondani. Nem gondolom egyáltalán, hogy megállhatunk a fáradozásainkkal, még sokkal több eh, feladatunk van, például a közigazgatási reformot illet, illetően, eh, privatizációval és egyéb témákkal kapcsolatban. Eh, van egy hosszú listánk, ez rendkívül ambiciózus, ambiciózusabb, mint maga a szűk program. Hogy Ciprus adóparadicsom, hát nem, egyáltalán nem. 12,5%-os a társasági adó, ez ugyanannyi minden cég számára, függetlenül attól, hogy nemzetközi cégről van ez szó, vagy ciprusi cégről van ez szó. Amikor tíz évvel ezelőtt csatlakoztuk az Európai Unióhoz, akkor ezeket az offshore sémákat megszüntettük, és én hiszek az alacsony adókban, hogyha egy gazdaság eléri a céljait, hogyha képes kiegyensúlyozni az államháztartást, anélkül, hogy az adót növelné, akkor mi a baj? 12,5 százalék társasági adó, ez más országokban is létezik, de hogy is nem, Írország, Bulgária, hogy néhányat megemlítsek, és több tagállamot biztosítanék, biztatnék arra, hogy legyen versenyképesebb az adó rendszere ami a pénzügyi tranzakciók adóját illeti, hát ezt nem igazán támogatjuk, hogyha ez globális szinten valósulna meg, akkor támogatnánk, akkor nem lenne ellenvetésünk. De egy olyan adó, ami az Európai Uniót egyedül hátrányos helyzetbe hozza, globalizált piacon, nem, hát ezzel kapcsolatban minimum skeptikusak vagyunk. És hadd hangsúlyozzam azt, hogy a tagállamok feladata a költségvetési célok betartása. Hogy ezeket hogy érjük el, hogy adót emelünk, vagy kiadást csökkentünk, ez a tagállam feladata eldönteni. Köszönöm szépen, uzok képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Ami a növekedést illeti a fogyasztás területén és a magánágazatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy visszakerült az ország a növekedési pályára, ennek nagyon örülünk, gratulálunk. Van néhány kérdése. Milyen mértékben és mely gazdasági ágazatok azok, amelyek ösztönözték a keresletet? Megváltoztatták-e a jogszabályokat valamelyik ágazatban? És hogyan értékeli az alacsonyabb energiárak hatását illetve az euró értékének a csökkenését. A ciprusiak nagy erőfeszítéseket tettek, ezt ön is említette. Van-e valamilyen tendencia arra vonatkozóan, hogy a helyi termékeket preferálják az importált termékekkel szemben? Meg mindig vannak problémák a, a nem törlesztő hitelekkel kapcsolatban, és ezek volumenének csökkentése továbbra is prioritás. Mi azt gondoljuk, hogy a hitelekre vonatkozó jogszabályt meg kellene változtatni Juk ahhoz, hogy az európai törvényhozást figyelembe vegyék. Mindezt finalizálni kell, véglegesíteni kell, ezekre a változásokra mikor számíthatunk. És jó megoldásnak tartja-e e, ezeket a törvényre vonatkozó változásokat, és ami az adóharmonizációt illeti ezzel kapcsolatban mi a véleménye? A turizmus, az üzleti szolgáltatások, a hajó e, gyártás voltak azok, amelyek kihúztak bennünket a recesszióból, és ez egy jó és szerencsés dolog volt, hogy ez azt hogy hogy a bankrendszer és a közszféra nehézségei nem érintették ezeket az ágazatokat, és e, az energia is kulcsfontosságú tényező volt, ugyanis szinte az teljes energiát importálnunk kell. Az energia árak csökkenése segítségünkre volt. Az európai Unió tangjaiként nem teszünk különbséget a helyi és az importált termékek között. Az Európai Unió tagjai vagyunk, az közös piac, az egységes piac tagjai vagyunk, tehát itt nem teszünk különbséget. Ami a nem törlesztő hiteleket illeti, hát ez, ezek a válság maradványai, ez egy maradvány probléma, ez mindenképpen csökkenteni kell ezeknek a volumenét, ami a hitel törvényt illeti, az ezzel kapcsolatos kérdését nem teljesen érentett, értettem. Hogyha ezt esetleg pontosan megfogalmazza, akkor ezt nagyon szívesen megválaszolom. Nem tudom, hogy melyik törvényre utal. Ami pedig azt illeti, hogy az, egyszerű, hogy az egységesítésnek milyen gazdasági hatása lenne. Nos, a sziget újraegyesítése hatalmas jelentőségű lenne a gazdaságra, nagyon pozitív hatással lenne, nem csak helyi szinten, hanem regionálisan is. A kereskedelem, a beruházási, befektetési lehetőségek mind-mind segítenének a megosztás problémájának leküzdésében. Igyekszünk ebben az irányban előre haladni, de természetesen az Európai Parlamentben hangsúlyoznunk kell, hogy az újraegyesítés részét kell, hogy képezze az európai gazdasági kormányzás betartása, a felügyelet, a bankfelügyelet, a bankunióra vonatkozó jogszabályok betartása. Mindenféle derogáció és mindenféle kivétel nélkül az egységes, esetleg majd újraegyesített föderális Ciprusra de az első naptól kezdve megfelelő döntéseket meg kell hozni. Norenheiser képviselő. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van közöttünk, üdvözöljük azokat az előrejelzéseket, mi szerint, hogy Ciprus hamarosan el tudja hagyni az igazata, kiigazítási program kereteit az volna kívánatos, hogy a gazdasági növeke, gazdaság növekedési pályára álljon, és ez volna a prioritás is. Az imf val való konzultáció negyedik cikke arról szól, hogy a vélhető gáz kitermelésből jelentős jövedelem, bevétel származik, és működőtők és beáramlik majd az országba. Ugyanakkor az elmúlt években arról olvastunk, hogy a kitermelést mind technikai, mind geopolitikai nehézségek akadályozzák. Kérem, hogy tájékoztasson arról, hogy ha, hogy áll ez a dolog, és milyen pénzügyi fellendülésre számítanak a gázkitermelésből, és milyen fajta költségvetési bevételekre számítanak. És az egyesítésre is rákérdezek, mint egy előttem szóló kollégám, is üdvözölnénk az újraegyesítést. Kérdezem, hogy milyen fiskális, pénzügyi és gazdasági lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy az újraegyesítés lehetővé váljék. Köszönöm. Thank you. Um, natural gas. Köszönöm valóban a földközi tenger um, keleti medencéjében földgázt találtak, valamint egy kizárólagos ciprusi gazdasági zónában is. Hogy mennyi bevétellel számolunk? Nulla, egész nullával számolunk. Így döntöttünk a pénzügyminisztériumban, hogy nem számolunk semmilyen bevétellel. Persze majd, hogyha áramlanak a bevételek négy-öt év múlva, akkor ezek nagyon fontos bevételi forrást jelentenek majd számunkra, de mi úgy döntöttünk, hogy 0%-os jövedelemmel számolunk, annak érdekében, hogy minden további szükséges lépést megtegyünk, annak érdekében, hogy konszolidáljuk a pénzügyi rendszerünket, és csökkentsük, csökkenési pályára állítsuk a adósságokat, és hogyha aztán elkezdenek csöpögni, majd folyni a gázkitermelésből származó bevételek, akkor ez jelentős lendületet adhat majd a ciprusi gazdaságnak, és a ciprusi költségvetés helyzetét is stabilizálhatja. Bölcs döntést hoztunk meg, hiszen így biztosíthatjuk, hogy mire a bevétel jön, addigra már a gazdaságunk egészséges lesz, és abszorbálni tudjuk majd a bevételeket. Egy jogszabályt készítünk elő jelenleg, amely átlátható és hiteles módon tervezi majd kezelni ezeket a gáz kitermelésből származó költségvetési bevételeket, megakadályozva a túlhevülést, az egyensúlytalanságot és a jövendő generációk hasznára hajtva e bevételeket. Problémákkal nem állunk szemben, a kitermelés tekintetében persze hát időre van szükség, amíg mind a technikai, mind a kereskedelmi eh, feladatoknak megfelelünk, kitűnő regionális kapcsolataink vannak, mi több eh, regionális együttműködési hálózat is működik az energia területén, Izraellel, Egyiptommal, Görögországgal. Hát egy ország hiányzik a listából. Ez pedig Törökország és az energiát, az energiából egy új tényező válhat, mely tényezőt, mely tényező új esélyt és lehetőséget kínál majd arra, hogy normálisabb kap, alapokra helyezzük a viszonyunkat Törökországgal, illetve megoldjuk a problémát. Úgy gondolom tehát, hogy a térség egészét szolgálja majd a természetes gáz kitermelése. Ami pedig az előfeltételeket illeti, mondom, az EU tagállamtól és az eurózónas tagállamtól elvárható szabályoknak felelünk Pénzügyi szabályok, pénzügyi felel, disziplína, szigor, nem csak a szövetségi szinten, hanem két tagállam szintjén, és persze a bankunióból eredő és az ESSM-ből eredő kötelezettségeknek való feltétel nélküli megfelelés. Ezek vezetnek bennünket, ezek határozzák meg politikánkat, tehát Ciprusra nem vonatkoznak speciális szabályok, hanem azon szabályokat tartjuk bemondom maradéktalanul, amelyek az európai gazdaságot is meghatározzák, amelyeken az európai gazdaság alapzik Ciprus, mondanom sem kell, az egyesítés után is, a lehetséges egyesítés után is eurózónás tag marad. Köszönöm, Miguel Diegász, tessék. Köszönöm szépen. Ciprus sokat szenvedett a memorandumtól, épp úgy, mint mi Portugáliában is. Ez egy recesszív kihatásokkal jár, járó megállapodás volt. Három év alatt 8%-os volt a recesszió, ez pedig azt jelenti, hogy hosszú időre lesz szükség, amíg Ciprus elérheti a válság előtti gazdasági szintjét. Megnyírbálták az társadalmi, szociális ellátórendszereket, csökkentek a bérek, 30 ezer személy vándorolt el egy egymilliós lakosságból 30 ezer ember. Ciprus már egy olyan ország lett, ahol az igazságtalanság egyre súlyosabb lett, ahol a gazdaság, a gazdagok gazdagabbak, a szegények szeg, szegényebbek. Ez a memorandum eredménye. De hát ezt megtapasztaltuk, mondom, ennen sorsunk által is Portugáliában meg is szenvedtük. Az önök népe harcol, és a mi népünk is harcol. Voltak sztrájkok, nem úgy, mint ahogy ezekről önbeszámolt. Három kérdésem van. Hogyan néz ki a dolog az adóreformmal? Hiszen bizony a jelenlegi adórendszer a vállalkozásokat a kedvező helyzetben, és a bérből és fizetésből élőket eh, sanyargatja. Ráadásul a cégek egyre kevésbé fizetik ki az adókat. Aztán a bajba jutott hitelek kérdése. Európában 130%-kal a legmagasabb szintet önök értékel, és végső soron ezeknek a rossz hiteleknek, rossz kintlévőségeknek az árát is a lakosság fizeti meg, majd meg. Végezetül pedig az elektromos, az állami elektromos cég Privatizációt előírta a memorandum, már pedig ez egy nyereséges szék. Hogyan látja ön ezt a helyzetet? Köszönöm a kérdéseket. Do not agree that, um, Cyprus... Nem értek egyet önnel az, abban, hogy Ciprus a, uh, a memorandum uh, következményeit uh, fizetné meg, nem. Sokkal inkább annak a következményeit fizetjük meg, hogy nem kezdtünk hozzá korábban a reformokhoz. Sőt, nem hiszem, hogy Portugália is az MUU következményeit, a Memorandum of Understanding következményeit nyugné, hanem az elhibázott korábbi, ha ítélkezhetek így, politika következményeit fizetik meg. Mi több, az eredmények pont az ellentétet mutatják. A recesszió 2009-ben vette kezdetét, a program pedig 2013-ban indult útjára. Recessziós spirálba voltunk már a program elfogadása előtt, és a programból pedig növekedési pályára állva lépünk ki. Azzal szemben, tehát amit mondott, bizony a valóság érveit kell, hogy felhozzam, tisztelt képviselő úr. A munkanélküliség persze az egyenlőtlenséghez vezet, de a munkanélküliség nem a memorandumból származik Ciprusban. 3,5 százalékos volt a munkanélküliség 2008-ban, 15,5 százalékra emelkedett, majdnem ötszörösére emelkezett, tehát 2015-re, még mielőtt a programot alkalmazni kezdtük. Még mindig magas a munkanélküliség Cipruson, Ciprusban, Cipruson, de legalábbis sikerült megakadályoznunk, hogy tovább növekedjen a munkanélküliség, ráadásul a csökkenés első bíztató jele is mutatkoznak, azzal együtt, hogy Ciprus gazdasága kezd növekedési pályára állni. Ennyit az igazságtalanságról. Az igazságtalanság volt, de ez nem a programra vezethető vissza, hanem sokkal inkább azzal magyarázható, hogy nem időben léptünk az MU védelme alá, halogattuk a döntéseket, és a reformokat, a fájdalmas reformokat nem tettük meg. Tehát bizony a reformok fájdalmas hiánya vezetett oda, hogy ez a helyzet létrejött. Ami az elektromos művek eladását illeti, hát valóban ez nyereséges, hiszen ez egy monopolista. Olyan árat vethet ki, amilyet szeretne. Ezen pedig változtatni szeretnénk. Nem kötelez bennünket senki arra, hogy privatizáljuk az elektromos műveket, a trojkával való megalapodásban ez nem szerepel, hanem arról volt hogy két entitást hozunk létre, az egyik az elektromos áram előállításával foglalkozik, a másik pedig a hálózatok üzemeltetésével. Egyéb iránt a verseny az egyedüli eszköz, amelyel az árakat csökkenteni lehet. Tehát a monopolista kérdem én önt, miért csökkentse az árakat. Thank you, Sven Giggold. Köszönöm, Sven Gigold. Üdvözlöm Önt. Természetesen a mi frakciónk elismeri azt, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdjön hazája. Főként a politikai helyzetre gondolok, és arra, hogy Ciprus reméljük, hogy el tud mozdulni a sziget egyesítése irányába, és azt is látjuk, hogy a program alatt milyen nehézségek adódtak. Tehát részben egyetértek azzal, hogy alapvetően rossz dolog az, hogyha mindig csak a memorandumra mutogatunk a gazdasági nehézségek miatt, de a másik oldalon az is igaz, hogy szociális szempontból ez a memorandum nem volt szociálisan kiegyensúlyozott, és most arra szeretnék rámutatni, hogy ön azt mondta, hogy Ciprus nem adóparadicsom. Nos, a számok azért számomra mást jelentenek, önöknél az egyik legalanyosabb, legalacsonyabb a társasági adó, ci, társasági adó, 1 millió lakosra jut 250 ezer cég, ez azt jelenti, hogy önök nagy vállalkozói szellemiséggel rendelkeznek. Ezen kívül több mint ezer alapítvány is van önöknél, és zéró az osztalékadójuk, zéró a mm, kamatadójuk, és a szerzői jogdíjak pedig 10%-on mozognak. Nos, hát ez azt is mutatja, hogy mindez az egyik leg kedvezőbb egész Európában 2,5%-os adószinttel a szerzőjogok területén, és nagyon kevés ehhez a kapcsolódó gazdasági tevékenység. Tehát alapvetően nem a gazdasági tevékenységet támogatják önök az adórendszerükön keresztül, a ciprusi emberek tevékenységére gondolok, hanem inkább arra alapozzák gazdasági tevékenységüket és adórendszerüket, hogy máshonnan bevonzák a cégeket és a befektetőket. Tehát nem tudom, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy például a holding adó bevezessék, ahogy a mi is erről már szavaztunk itt az Európai Parlamentben. És végül a bankunióval kapcsolatban e, Ciprus miért nem ratifikálta még a vonatkozó szabályokat, amelyek nagyon is szükségesek a bankunió működése szempontjából. Elengedhetetlennek apostrofálnám őket. Igen, hát megint csak. Nálunk 12,5 os a társasági adó. Ez fair, legitim és versenyképes adó szint, és más Európai Uniós tagállamokkal is összehasonlítható. Ön beszélt arról, hogy nagyon sok alapítvány működik Cipruson, épp úgy, mint ahogy egyébként Londonban és Luxemburgban is. Hát ez azért van így, mert ilyen jellegű a jogszabály alkotásunk is, kevésbé vagyunk szigorúak. Ugyanakkor, hogyha pontról pontra haladunk, és ezt egyébként a Trojka és az IMF az elmúlt három évben megtette, pontról pontra haladva az alapítványokra vonatkozó jogszabályaink alapvetően szigorúbbaknak tűnnek, mint más tagállamokban. Úgyhogy egyértelmű az is, hogy a ciprusi gazdaság egy szolgáltatásokon alapuló gazdaság, ahol nemzetközi üzleti szolgáltatásokat is nyújtunk, de ugyanakkor teljes mértékben minden jogszabálynak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet az Európai Unióban, és támogatjuk az adóátláthatóságot, de ugyanakkor nem érthetünk egyet az olyan fajta megoldásokkal, amelyek az adórendszerünket nemzeti szintről EU-s szintre emelné. És ebben azt hiszem nem lennénk egyedül úgy különben. Úgyhogy megint csak ennyit mondanék el, ez világos állásfoglalás, vagy egy világos álláspont a részünkről. Mi egy szolgáltatás alapú ö, gazdaság vagyunk, ö, ezzel nem lehet bennünket ö, megvádolni, és az sem igaz, hogy ö, nem lennének elég szigorúak ö, az alapítványokra vonatkozó szabályaink. Igenis, és ez így van, és a megfelelő nemzetközi szervek megvizsgálták ö, a vonatkozó jogszabályainkat, és nem találták őket ö, túlságosan kevéssé szigorúnak, mert bizony ezek eléggé szigorúak. És a ratifikáció, igen, ne haragudjon. Arra is gondolni kell, hogy mi, volt az első, mi voltunk az első tagállam az Európai Unióban, amely egy bank rendszere vonatkozó jogszabályt fogadott el. Ez egyébként még szigorúbb is az európai vonatkozó jogszabálynál, sőt ezt fel is használtuk, ezt a szabályt, ez egy Bélin eszköznek is mondható, de egyébként várjuk a teljes mértékű megfelelést, mert részben már most is megfelelünk ennek a jogszabálynak, de itt ratifikációra várunk a parlament részéről, úgy tűnik, hogy ez márciusra várható. Köszönöm szépen! Én is szeretnék erre az utolsó pontra visszatérni. A Bailin modellre Ciprus volt az első ország az Európai Unióban, amely 2013 márciusában alkalmazta a bail-in lehetőségét tehát a 100 ezer eurón felüli betétek számára is 47,5 százalékos kifizetésekkel. Ez persze nagyon nagy problémákat okozott a ciprusi bankrendszerben, a bankok külföldi kézbe kerültek, és a betétek elszivárgása és a hitelek összeomlása nagyon kemények voltak, 50%-ot csökkent a, fe, a tőkésítettség, még akkor is, hogyha ugye Görögországgal is nagyon szorosak a kötelékek, két éven keresztül nagy problémákat okozott a gazdaságban, a ciprusi gazdaságban ez a helyzet, és a hitelességi, illetve bizalom probléma leginkább a Bélin miatt alakult ki. És ahogyan ön is erre rávilágított a bevezetőjében, egy ilyenfajta válságot nem lehet rövid idő alatt megszüntetni, hatalmas károkat okoz a gazdaságban, és főként gazdasági versenytorzító hatása van a bankok esetében, mert nagyon megnövekszik a nem működőképes hitelek állománya. Van egy kérdésem önhöz, ami arra vonatkozik, hogy mennyire tartja ön jónak ezt az intézkedést, és azokat az intézkedéseket, amelyek magukba foglalják a folyószámlákat, ezek vajon befektetéseknek minősülnek? És így egy bailin jellegű megközelítés vajon hatékony-e, akkor, amikor mindenkinek van folyószámlája, és vajon nem gondolja ön, ön azt, hogy a stabil rendszert nem a központi bank tudná -e garantálni úgy, ahogyan azt az egész világon tesszük. Ez egy helyes megoldás lenne, így tudnánk védeni a folyószámlákat, azokat a folyószámlákat, amelyek nem befektetések, hanem takarékszámlák, így tudnánk ezeket megőrizni. Ez lenne az én kérdésem önhöz, és hogy mit gondol ön a Bélinről, hiszen 2016. januárjától kezdve az egész uniós bankrendszer ezt a rendszert fogja követni. Igaz, de én remélem, hogy a bail-in nem lesz olyan eszköz, amelyet újra be kell majd vetni, ugyanis borzalmas hatása volt, borzalmas hatása volt, az egész gazdaságunkra átgyűrűzött. Az, hogy most hol állunk, elképesztő, hogy hová jutottunk el, mert minden, amit ön megemlített, az igaz azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy veszteségeket generált mindez. Tehát itt a betétek egy bankban és egy másik bankban hatalmas veszteségek következtek be, hiszen a Bailin a teljes összeg 25%-át tette ki ez itt a százezeres határhoz mérhető, tehát ezt, ezt, ehhez kellett arányítani. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert ön is arról beszélt, hogy minden betétet eltöröltek, nem erről van szó, csak egy bankban történt ez ment, meg, persze ez egy nagy bank volt, egy szisztemikus jelleggel bíró bank, de még abban a bankban is a teljes veszteségnek csak 25%-át tette ki ez az összeg, de ennek is borzalmas hatása volt. Nagyon nagy hibát követtünk el, és nagy árat fizettünk érte. Ön azt gondolja, hogy ez fair, nem, nem fair, de ugyanakkor vajon az adófizetők szempontjából felre az, hogy a bankok veszteségeit megfizetik. Szerintem ez sem fel, tehát ez egy nagy dilemma. A válasz az, az hogy 2013-ra elkerülhetetlenné vált ez a helyzet. Nem gondolom, hogy ez jó volt, nem gondolom, hogy ezzel egyetérthetünk, nem gondolom, hogy ennek örülhetünk, vagy elégedettek lehetünk emiatt, de mi lett volna a másik alternatíva? Az, hogy az adófizetők fizetik meg a pénzét, 7,5 milliárdról volt szó, ezzel egyébként 170 százalékosra növelte volna a GDP arányos eladósodottságunkat, és ez lett volna az alternatíva. Ez szerintem még inkább katasztrofálisnak mondható, tehát ne, nincsen erre a kérdésre jó válasz. Én úgy gondolom, hogy a bankunión keresztül meg tudjuk tenni azt, hogy fellépünk megfelelő időben megelőző jelleggel, hogy a dolgok ne eszkalálódjanak, és erre a kritikus szintre ne jussunk el. Köszönöm, Bernard Monó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, valóban 2013-ban Ciprus 10 milliárdos segélycsomagot kapott a trojkától, illetve az európai adófizetőktől. Egy új mechanizmust indítottak be, a bail-int, mi szerint a betétesek betétjét csökkentették. A betétek állománya 8-szorosa volt az ország gdp ének és a betétesek többsége nem ciprusi érdekekhez kötődött azt mondták akkor, hogy nem kell aggódni, Ciprus egyedi eset 2016-tól azonban az egész Európai Unióra vonatkozik a Bélin lehetősége. Mm, az európai betétesek ugyanilyen helyzetbe kerülnének adott bankválság esetén, mint a ciprusiak, és feláldoznák a betéteket a nehézségbe jutott bankok hitelezői nem tudnának mm, előbb megszabadulni a terheiktől, mint a betétesek. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi betétet érintett ez, milyen volumenben, és a tulajdonosai között hány százalékot tettek ki a ciprioták, és a kényszer konverzió hány embert érintett 100 ezer euró felett. Ezek az értékpapírok egyébként cserélhetőek-e. Három éve javult a helyzet, de a Bailin valójában milyen reálhatással volt a háztartások vásárlóerejére? Köszönöm. Nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdését értettem, de pontosít pontosítsak, nem kaptunk 2013-ban az elsőmtől 10 milliárdot a bankok kisegítésére. Pontosan ez volt a lényeg, hogy mi nem kaptuk ezt meg. Valójában kevesebb, mint 8 milliárdot kaptunk 2013-tól a mai napig, és a 8 milliárdból 1,6 tized került a bankokhoz, a bankok támogatására használtuk fel ezt. A fennmaradó összeg alapvetően az adósság visszafizetését szolgálta tehát adósság újrafinanszírozást, illetve a kezetekkor némi deficitet, mert akkor még volt deficit. Ennyiben kellett pontosítanom, hogy az IMF-től, az ISM-től kapott összeg mit szolgált. Tehát először is a bankok kisegítésére, nem a bankok kisegítésére fordítottuk a nagy összeget, hanem a bail-in szolgálta az ő konszolidációjukat úgy gondolom, hogy magára a Bénére is rákérdezett, hogy hány ciprusi és mennyi nem ciprusi betétest érintett. Nos, az érintett betétesek többsége összességében azt mondhatjuk, hogy az érintett betétesek kétharmada ciprusi volt, de ezek a betétesek nem képviselték a betétek többségét, valamivel kevesebb, mint a betét összeg felét tette ki a ciprusiak betéteinek összege. Hogyha erre vonatkozott a kérdés, akkor valamivel több, mint a fele az összegnek nem ciprusiak kezében volt a Bailin negatív kihatásairól beszéltem már a gazdaságunkra nézve, eh, illetve, hogy eh, mondtam azt is, hogy milyen eh, jelentős eredményeket értünk el azután, hogy milyen súlyos vagyonvesztést szenvedett el a gazdaságunk akkoriban. Köszönöm Siegfried Mureszen, köszönöm szépen elnök úr, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen az ismertetőjét, és valóban a fiskális konszolidáció megkezdése és a struktúrális reform megkezdése után két évvel az önök gazdasága újra gyarapodik, a 8%-os deficit helyett most már többletük van, és a foglalkoztatottság is emelkedik. Ez mindenképpen tagadhatatlanul jó eredmény. Engem különösen érdekel a fiskális konszolidáció és a növekedés beindítása közötti korreláció, amit említett. A fiskális konszolidációs intézkedések nyilván segítettek a gazdaság beindításában két évvel ezelőtt. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen strukturális reformokat eszközöltek a versenyképességet igyekeztek javítani, azt mondta ön, illetve a külföldi befektetők önök országába vetett bizalmát. A fiskális konszolidáció vonatkozásában milyen közkiadásokat nyírbáltak meg? Mi volt az, ami lehetővé tette hogy csökkenjenek a kiadások, illetve a privatizációs program hogyan alakult. Három év elteltével a bailout és privatizációs programot miként értékeli, hogyan tudták ezek versenyképesebbé tenni az önök gazdaságát, illetve a ciprusi távközlési hatóság is szerepelt a privatizációs listán márciusig, hogyan fog ez megvalósulni az elkövetkező hónapok során a kormány szendékai szerint? Köszönöm. Yes, I... Amit a példa is mutat, ahogy a példa is mutatja, a államháztartási konszolidáció és a növekedési elvárások meghatározása nem zárják ki egymást kölcsönösen. Ez a policy mix-től függ, illetve attól, hogy hogyan sikerül a költségvetés konszolidációt elérteni, elérni, hogy ez növekedést fenntartó, vagy fenntartó növekedéssel érhető el, vagy pedig olyan politikával, ami még jobban a recesszióba taszítja a gazdaságot. meg kell határozni a költségvetésben azokat a kiadási tételeket, amelyek nem elengedhetetlenek a növekedés céljából, és a növekedés pedig célzott kell, hogy legyen, nem pedig általában növekedés, és ez a leginkább növekedés barát módja a, pénzügyi, a költségvetési célok elérésének, államháztatási célok elérésének, mi ezt tettük, és ez nem akadályozta a valós gazdaság fellendülését. Sőt, ennek az ellentétes az igaz, ki tudtunk lábalni a recesszióból, és vissza tudtunk állni növekedési pályára a államháztatási konszolidációval egy időben. Egy példát hadd mondjak, valaki már említette ezt, nem igazán csökkentettük a jóléti kiadásokat, de racionalizáltuk azokat. Biztosítottuk azt, biztosítottuk azt, hogy egységes kritériumrendszer jöjjön létre, egy, egy egyszeri egységes kifizetőügynökség, nem pedig többszintű, és hiteles ellenőrzési mechanizmusok, és az új kedvezményezettek akik megjelentek a nagy munkanélküliség miatt, de úgy jelentek meg, hogy ez nem növelte a jóléti kihadásokat, mert az új mechanizmusoknak köszönhetően meg tudtuk határozni, hogy melyek azok a területek, ahol megtakarításokat tudunk elérni. és megtaláltuk azokat, kik azok, akik soha nem is, lettek, nem is lett volna szabad, hogy bekerüljenek a kedvezményezettek körébe. Ezek nem ideológiai kérdések, ez a józan paraszti észiktája. Így kell megközelíteni a gazdasági politikát, ugyanez így érvényes a privatizációra. Még mindig a elvégzendő feladatok listáján szerepel ez, két vagy három eh, privatizációs körvár még ránk, például a kikötő eh, privatizációja, egy új kaszinó, szálloda mm, privatizációja, illetve folytatni szeretnénk a részben privatizál a, a távközlési eh, cég részleges privatizációját. És ezt folytatjuk és várjuk, hogy megkapjuk a zöld utat a parlamenttől. Köszönöm, Eliza Ferreira következik. Köszönöm szépen, miniszter, örülök, hogy eljött, és köszönöm a magyarázatokat. Remélem, hogy sikerül milyen hamarabb kikerülni a program alól. Nos, hogy mi történt? Ön említette, hogy nem volt, nem valósult meg megfelelő ellenőrzés, nem volt megfelelő a politika. Ha megnézem a számokat, azt látom, hogy nagyon alacsony a, az állami adósság, a GDP arányához mérve, vagy GDP-hez mérve ez 56 százalék volt az állami eladósodás, de az adóság nagy része magánadóság volt, ez a GDP háromszorosát is tette ki. És ez még mindig, ele, mindig nő ez az elem, Úgyhogy a 2014-es kimutatásban 348 GDP 348 százalékában szerepel ez, tehát nem a valódi gazdaság okozta a problémát, hanem a pénzügyi ágazat. Hogyha meg, értékelik a programot, ha megnézem a bizottság őszi előrejelzősét, Nos, nem az államháztatás konszolidációjához vezetett, vezethető vissza a növekedés, hanem, és most idézek, három évnyi recesszió után a növekedés a magánfogyasztás emelkedése miatt indult be, és a negatív infláció miatt a beruházási hozamok pozitívba fordultak, és a növekedésre gyakorolt pozitív hatását azonban lenullázta a nagyobb import. Tehát valószínűleg nem igazán alakult át a gazdaság, összességében egy hatalmas válságból kecmeregnek ki, a kiigazítási folyamat lelassulása miatt, nem pedig maga miatt a kiigazítási folyamat miatt. 1,5 milliárdnyi első állam segítségnyújtást kapták meg, aztán 175 millió jött novemberben. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban, a bankágazattal kapcsolatban most? És mi az ön álláspontja az adó témákkal kapcsolatban itt Európában? Nagyon, nagyon sok kérdés van, mondja az elnök. És mi a betét garancia törvény meg átültetésének határideje? Nos, ami a, a magánadóságokat illeti, illetve a közfinanszírozási kérdéseket és az államadóságot, erről már beszéltem. A gazdaságunk számára mindez egy időzített bomba volt, ez a rendkívüli magánkézben felhamozott adóság, és közben a bankok támogatása nélkül ugye 2008-ban kevesebb, mint 80 százalékot, 2013-ban pedig több, amikor éppen akkor, amikor a bankoknak támogatásra volt szükségük, akkor nem tudtuk támogatni őket, ezért fordultunk a Bailin programhoz. Tehát költségvetési és banki problémák mm, mixére került sor. Tehát kettős probléma volt ez. 2013-ra egy egy hónapnyi tartalékot sikerült felhalmoznunk, de gyakorlatilag lenulláztuk a közkincstár tartalékait. Tehát valóban a növekvő magánfogyasztás vezetett részben a kilábaláshoz, de ezt a költségvetési politika támogatta, ösztönözte, a, tehát a ö, magánfogyasztást. Ez volt a célunk, hogy ne terheljük a további adókkal az üzleti világot, illetve a magánháztartásokat. És ez, ezzel igyekeztünk kiketmeregni a válságból. Ez nem történt volna meg, hogyha azt választottuk volna, hogy fenntartjuk a e, kiadások korábbi szintjét. E, persze én megértem, hogy politikailag különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban, de a mi eredményeink magukért beszélnek. A magángazdaságunk, tehát a háztartások és a vállalatok öm, kiállták a próbát, kezdünk kilábalni, Főleg azért, mert olyan döntéseket hoztunk, amelyeknek eredményeképpen nem növeltük az adót, hanem a pénzügyi konszolidációt értük el, mégpedig úgy, hogy csökkentettük a kiadásokat és a reálgazdaságot támadtuk. Köszönöm szépen, Gunnar Höppmark következik. Köszönöm szépen, miniszter úr azt szeretném aláhúzni, hogy nagyon bátorító, hogy Ciprus, ugye, hogy Ciprus jó úton halad, a egyes aggasztó jelek ellenére is egyes kollégák amiatt aggódnak, mert azt látják, hogy az általuk rossznak tartó politika tartott politika pozitív eredményekre e, jut, és pozitív eredményeket hoz Ciprusban. Ez azt hiszem, hogy jó hír, mert azt mutatja, hogy igenis lehet a válsággal kezdeni valamit, nem e, kötelező az embernek a rossz ösvényen ragadni. Két dolgot szeretnék hallani. Először is nagyon örülök annak, hogy e, a drd t bevezetik és végrehajtják. Mi az önök tapasztalata az elmúlt évekkel kapcsolatban? Az önök szerint mi a legfontosabb? A közös szabályozási keretet, illetően a bankágazatban, illetve a makrogazdasági felügyelet területén. Ön szerint mi az, ami jó és működik, mi az, amit még be kellene vezetni, amivel ki kellene egészíteni a rendszert az önök tapasztalatai szerint? mi volt az, ami nem volt, nem volt jó a szabályozási keretben, és mire koncentráljunk a jövőben? Köszönöm. Fontos kérdést vet fel, hiszen pontosan, de pontosan erről van szó. Vagy tanulunk a válságból, vagy tudjuk orvosolni a hibákat, és megtaláljuk, hogyan tudjuk ellenállóbbá, erősebbé tenni az európai gazdaságokat, hogy ellenálljanak a következő gazdasági válságnak, hiszen biztos, hogy biztos, hogy lesznek új gazdasági kihívások, nem ez volt az utolsó válság. Ami kérdésének második részét illeti, itt ezzel kapcsolatban a józan paraszti észem, vagy mondjuk inkább úgy a common sense-en alapuló felügyelet fontosságát hangsúlyozom, az elnök kalapál és csendet kér. Egy szóval azt mondtam, folytatja a miniszter, hogy a common sense, a logikus és kiszámítható felügyelet fontos, egy olyan felügyelet, amely nem zuhan egyik szélsőségből a másikba, nem ö, tapasztaljuk meg, hogy egy túl laza ö, felügyeleti tevékenységből egyszerre csak egy hirtelen túl szigorú felügyeletre állnak át, amely voltak éppen elfolytja, megfolytja a bankágazatot, és ilyen módon a gazdaságot is. ebben az esetben nem azért akadályozza a gazdaságot, mert túl laza a felügyelet, hanem azért, mert túl szélsőség és túl szigorú. Ezt mondanám egy első megkifutásra az bankágazatról, megválaszolva az ön kérdését. Persze a pénzügyi szabályok betartásához nem férhet vita, főleg jó időszakokban. A probléma nem a nehéz időszakokban van, hanem a szárnyalás időszakában, amikor voltak éppen megengedjük, hogy eltérjünk az irányvonaltól, az, és ezeket a hibákat, ezeket a lazaságokat aztán strukturálisan nagyon nehéz lesz kezelni. Nehéz lesz a fiskális eszközöket alkalmazni. Még ha a kénzi megközelítést is alkalmazzuk, ne felejtsük el, hogy Keynes könyvében nem csak bal oldal van, hanem jobb oldal is. Mit akarok ezzel a metaforával mondani? Hát nem többet és nem kevesebbet, mint azt, hogy hiába vagyunk kénziánosok, hiába költekezünk, a deficitet nem szabad, hogy hagyjuk, hogy elgaloppírozza magát. Nem szabad a költekezésünket olyan szintre vezetni, hogy aztán a recesszió időszakában ne legyen ellenálló gazdaságunk. Máskülönben hibát követünk el. Köszönjük szépen. Pervans Beres. Köszönöm szépen, miniszter úr. Az ön hazája. Csendet kérek. Az ön hazája mm, érdekes feltételek mellett kapott támogatást, olyan támogatást, amelynek köszönhetően a bankrendszerét szanálni tudta ez tulajdonképpen a szolidaritás elvéhez vezethető vissza. Szerintem el kellene kezdeni az adóügyek, illetve a fiskális ügyek terén is ugyanilyen szempontokat figyelembe venni, hiszen önöknél nagyon alacsony a társasági adószint, ön arra azzal érvel, hogy máshol is ilyen alacsony a társasági adószint, és ön azt javasolja, hogy a többi tagállam is ezt az alacsony társasági adószintet alkalmazza. Most nem gondolja ön azt, hogy ez az alacsony adószint egy stratégia részét képezi, amelynek az a lényege, hogy befektetőket vonzanak magukhoz, ami egyébként érthető az önök geopolitikai elhelyezkedéséből adódóan is, de ugyanakkor e- az Európai Unió gazdasági állapotának szempontjából egyáltalán nem érthető, és egy ez egy tisztességtelen versenyre ad lehetőséget, és nem teszi lehetővé az eurozóna konszolidációját, amire pedig szükség lenne. Ráadásul ezt egy olyan helyzetben vezették be, amikor kritikus volt a gazdasági és fiskális helyzet, úgyhogy ezen keresztül nekünk tovább kell mennünk, és tulajdonképpen sehová sem haladunk az eurozóna konszolidációjával kapcsolatban, hogyha az adózási kérdésekre nem figyelünk oda. Ön mindig azt mondja, hogy hát mások is alkalmazzák a mi adóinkat. Nos, hát én nem gondolom, hogy ilyen szinttel tudnánk finanszírozni azokat a közfeladatokat, amelyek leginkább, amelyek a legtöbb európai államban rajtunk állnak, úgyhogy mi azt várjuk önöktől, hogy ebben a pontban is mozduljanak el, és ne másokra mutogassanak, valahonnan el kell kezdeni a változást, és én úgy gondolom, hogy egyszer, egy, egy, valamikor majd önökre is számítanunk kell abban, hogy esetleg önök lépjenek először. Én az Unió megerősítésének pártján vagyok de hogyha úgy erősíthetjük meg az uniót, hogy, hogy növeljük az adókat, akkor azt mondhatom, hogy ezzel nem tudjuk konszolidálni az uniót, illetve ez egy rossz út. Hogyha pedig a felvetése abban állna, mondok egy példát, hogy mondjuk minimális adószintet mindenhol vezessenek be, ezt el tudnám képzelni. Hogyha megegyezünk abban, hogy a közkiadásokat is maximalizáljuk. De hát hajlandó erre egy tagállam? Annak érdekében, hogy konszolidálja az uniót? Mondjuk, hogy a GDP 40%-ánál több kiadást nem engedélyezhet egyetlen költségvetés sem. Készek erre a tagállamok, hajlandók erre, hogy ezt támogassák ezt a szélt? kérdem én. Hát ha a válasz igen, akkor én bizony magam részéről szívesen elgondolkozom a másik szemponton. De hogyha arra te azt veti föl, hogy azért, mert egy-két tagállam a GDP-jének nagyobb összegét akarja közkiadásokra fordítani, és ez a magasabb összeg nem erről van szó, mondja Beresz asszony. Voltak éppen a, egy tisztességtelen versenyt eh, hoz létre az adók területén. Az önök országa tisztességtelen versenyelőz juttatja. Értem én az ön frusztrációját, de úgy gondolom, hogy ön nem néz szembe a kérdéssel. Hogyha tehát létezik egy minimális adóz, adózási szint, akkor önök másrészt hajlandók elfogadni a maximális költségszintet. Hiszen, hogyha az uniót úgy akarja konszolidálni, hogy az önök által elképzelt közkiadásokat kényszerítik a többiekre, akkor bizony nem igen fogjuk, fogunk tudni megállapodni, és az uniót sem tudjuk konszolidálni, hanem csak úgy lehetne, hogy a fiskális célok elkötelezett híveivé válunk. Én mélyen hiszek a kiegyensúlyozott költségvetésekben. Ha önök is hisznek benne, akkor kölcsönösen léphetünk egymás irányába, és konszolidálhatjuk az uniót, de hát nem lehet azt mondani, hogy csak az egyik elképzelés domináljon hogyha valaki mondjuk nem elkötelezett híve a fiskáli széloknak, az még nem baj, de fontos, hogy elkötelezetten szolgálja az unió közös szabályait. Még egyszer mondom, egyedül azt kívánni, hogy növeljék a tagállamok az adószintjüket nem elegendő. Hát látjuk a vitát, látjuk a véleménykülönbséget, köszönjük szépen, most pedig Alá Lamasz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy ne késleltessük a szavazásokat. Egyszerű kérdést tennék fel, amire gyorsan lehet válaszolni. Tavaly beindítottuk a Juncker hosszútávú beruházási tervet az Európai Unióban azzal a szándékkal, hogy a prioritást képező országok között azok szerepeljenek, amelyeknek legnagyobb szükségük van rá, a nagy erőfeszítések tükrében, hogy talpáljon a gazdaságuk. Ciprus ön szerint a közeljövőben haszonélvezője lehet -e ennek a programnak? Köszönöm. Nos, mindenképpen bízunk benne. Pályázzunk, pályáztunk rá, jó munkakapcsolatunk van az EBB-vel, beruházási bankkal, és az EBB vizsgál már néhány javaslatunkat, és bízunk benne, hogy meg tudunk majd felelni a feltételeknek, és bizonyos beruházások biztonságosan finanszírozhatók lesznek. A Ciprusi Egyetem kulcs szerepet játszik a javaslatok előkészítésében, az EU szintjén. Bízom benne, hogy ez a rendszer működőképes lesz, és tényleg segítséget tud majd nyújtani a gazdaság talpraállításában a nehéz időkben. Kostas Mavridis, mint utolsó kérdező. Köszönöm szépen, elnök úr! Először angolul beszélek azért, hogy politikailag tisztázom a kérdést, hiszen a mai ülés elején az egyik kollégám egy észrevételt tett, és ezt nagyon világosan szeretném tenni, hogy mit tehetünk és mit nem. Ciprus török részéről beszélt. Elnök úr, se görög, se török része nincsen Ciprusnak, létezik a ciprusi köztársaság. Ez a ciprusi köztársaság, melyhez az egész sziget tartozik, az Európai Unió tagja. Ciprus köztársaságának egy harmadát pedig a törökök illegálisan foglalták el. Ez a helyes megfogalmazás. Nos, most pedig anyanyelvemre vál, váltok. Um, igen, tisztelt miniszter úr. Rövid kérdésem van. Két héttel ezelőtt Strasbourgban egy jelentést szavaztunk meg a versenypolitikáról. Idézek ebből a jelentésből. Illetve idézem az egyik módosítót, melyet én nyújtottam be, és melyet elfogadott a plenáris. Felszólítja a bizottságot, hogy a bank ágazatok által a fogyasztói szerződések területén kötött tisztességtelen feltételeket számolja fel. Mint tudja, én magam évek óta azon dolgozom, hogy segítsem Ciprust, ugyanakkor Ciprus egy sor negatív példával járt elől a fogyasztói szerződések területén. Kérem, most ne a bankombudsmanról beszéljem, hiszen a bank ombudsman döntéseinek nincsen jogi hatája. Aztán a rossz hitelekről. Vannak mechanizmusok az Európai Unión belül más tagállamokra vonatkozólag. Mi történik Ciprusban? Nálunk a legsúlyosabb a rossz hitelek helyzete. Lesz-e nálunk is ilyen mechanizmus, vagy sem? Köszönöm szépen, mondja a miniszter. Először is A bankombudsmanról igenis szeretnék beszélni, hiszen úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos intézmény, melyel Ciprus rendelkezik. A probléma, azonban onnan ered, hogy a bankok jogszerűen alkalmazták ezeket a szabályokat, az utólagos, vagy visszamenő hatályú, vagy ex post, főleg ha retroaktív hatása van módosítások, problematikusak jogbiztonság szempontjából. Most új szabályok érvényesek a fogyasztói szerződésekre, de ezek mostantól érvényesülnek. Visszamenő hatállyal egy akkor jogszerű szerződést módosítani, hát hogy is fogalmazzak csak, némiképpen problematikus. És ez volt az igaz a bankszerződésekre is Ciprusban. Aztán, ami a rossz bank, illetve a rossz kintlévőség kezelősét, kintlévőségeket átvevő céget illeti, nem ez a megoldás, melyet Ciprusban keresünk, az előkészítő jegyz, jegyzeteimből láthatják, hogy a toolboxunk, a szerszámos ládánk egy sor eszközt irányoz elő annak érdekében, hogy a rossz hitelek problémáját megoldjuk. Minden eszköz, melyre szükség van ahhoz, hogy a problémát megoldjuk, rendelkezésünkre áll. Egy valami nem áll rendelkezésünkre, még ez pedig maga a rossz bank, vagy az Asset Management Company, tehát a rossz kintlévőségeket igazgató, átvevő cég, hiszen nem tudtuk tisztázni, hogy ki fizetné ennek a cégnek a veszteségeit. Ha ismét az adófizető volna ez, akkor nem hiszem, hogy ez volna a legjobb megoldás. Ezzel csak új problémákat hoznánk létre azért, hogy a korábbi problémákat megoldjuk, de hát ez nem megoldás. Ám, hogyha viszont más megoldásokat tudunk találni ezen EMC vagy Asset Management Company vagy rossz betéteket kezelő társaság finanszírozására, akkor ez megoldás lehet. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a feszmecsere, és ez a gazdasági párbeszéd nagyon fontos számunkra, hogy nyíltan az Európai Parlamentben tudjunk eszmét cserélni fiskális kérdésekről, gazdaságpolitikáról, amelyeket a tagállamokban vezetnek be. Köszönjük szépen, hogy eljött, és köszönjük szépen, hogy ennyire komolyan vette ezt a vitát velünk. A gazdasági párbeszéd folytatódik február 18-án, 10-től két részben lesz egy eurogrupos rész, és mint az ECOFIN vezetője is ellátogat hozzánk, és most pedig köszönjük szépen még egyszer. Okay, yeah, colleagues, we can start voting. First vote is... Megkezdjük a szavazást. Röviden szeretnék uh, hozzászólni a kompromisszumokhoz. Fantasztikus uh, munkát végzett a jelentéstevő, de ez a helyi jelentésre vonatkozik. Ez azonban releváns abból a szempontból, hogy remélem, hogy a jelentéstevő majd remélem, hogy annyira rugalmas lesz, hogy a mi álláspontunkat is figyelembe veszi majd a trialógusok szempontjából. Jelentéstevő? Nos hát először is nem akarom előre megítélni a kompromisszumokkal kapcsolatos kimenetelét ennek a szavazásnak. Én úgy értelmezem, hogy most itt az a kérdés, hogy megkezdjük-e vagy sem a kérdésben az egyes egyeztetéseket a másik intézményekkel, tartalmi kérdésekről. Igen, természetesen először szavaznunk kell valóban, és majd utána meglátjuk amennyiben megszavazzák a kollégák. Persze erre van remény, és úgy egyébként is remélem, hogy akármi is történik, mindenki majd figyelembe fogja venni a trialógusban és a plenárison is az előkészítő munkát. Kezdjük a 435-ös módosítással mellette elnézést kérek, ezt ellenőrizzük először le, hogy működnek-e a kártyák. Kérem, Nyissuk meg a szavazást. Százal többen vannak. Egy aldéssal több van, akkor most a kártyákkal rendben vagyunk, Kezdjük. 435-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 436 mellette ellene leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. visszavont módosítás 380-as mellette. Másodikat is? Mind a kettőt visszavonták. Jó. Akkor 42-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodók elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. B. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 440-es és 442-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 446-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, a 45-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük a 46-ost, megnyitom a szavazást. Lezárva a szavazás, elutasítva. 24-es az Ample-től mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 47-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Most egy csoport módosításról fogunk blogban szavazni, 449, 451, 439, egészen három oldalnyi módosításról van szó, tehát egy nagyon hosszú listáról van szó. A, egészen a 426-os íg, ez kb. három oldalt tesz ki, és erről blogban fogunk most szavazni. Mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 48-as, raportőr mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette zöldek is, igen, mellette ellene tartózkodók elfogadva 53 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 54 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 55 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva D kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 56 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 453 elnézést, ez okafogyottá vált, akkor az 58-as jön. 58 jelentéstevőtől, ez a másik oldalon lesz. 58-as. Mellette, mellette ellene tartózkodók elfogadva E, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 460 mellette ellene tartózkodók elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 489-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 499-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 518-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 99-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 521 mellette es igen, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 540 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 541 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 542 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Leellenőrizzük 542-es elektronikus szavazással. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 545 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 101-es mellette, ellene, tartózkodók, elut- elfogadva. El kompromisszum egy szóbeli módosítással kiegészítve. Először a szóbeli módosításról szavazunk, Sophie Intveltől, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, és most a teljes kompromisszum következik a szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 103-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 104 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 147-es mellette, ellene leellenőrizzük az 547-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazaton múlott. 548 mellette, ellene, ellene, tehát 547 mellette, ellene, ezt azt hiszem elfogadtuk. Nézzük akkor az 548-ast, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 105 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 106 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 549 mellette ellene tartózkodók, elfogadva M kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva N kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Q mellette ellene tartózkodók elfogadva, 141-es mellette ellene leellenőrizzük. Megintom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 142 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 594 és 25-ös azonosak mellette ellene tartózkodók elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 156-os és más azonos módosítások mellette ellene tartózkodók elfogadva, 614-es mellette ellene, nem látom a kezeket, akkor most a 614-est leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 615. Elnézést, ez fogyottá vált. 616 mellette, ellene, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 600 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, vagy legalábbis úgy tűnik, azért ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 619 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodók. Leellenőrizzük 157-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 158-as, 159-es, és egészen a 162-esig blogban szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 620 mellette, mellette ellene tartózkodók elutasítva, és 163-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, S mellette ellene tartózkodók elfogadva, 625 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 167 mellette ellene tartózkodók elfogadva 168, mellette ellene tartózkodók elfogadva 626, mellette ellene tartózkodók elfogadva 169, mellette ellene tartózkodók elfogadva 170, mellette ellene tartózkodók elfogadva T kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva 173-as, mellette ellene tartózkodók elfogadva 174-es, mellette ellene Nézzük most a 174-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 175 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 629 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ú. kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, dupla v kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, itt jó néhány oldal előrébb megyünk, és következik a 199-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Z kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AB kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AC mellette ellene tartózkodók elfogadva, 221-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 222-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AE kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, AF mellette ellene tartózkodók elfogadva, 235-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most blogban szavazzunk? Bárki tiltakozik? Nem, akkor blogban szavazunk a 235-östől. Nem, mégsem. Rendben, akkor valaki ezt nem kívánja, akkor egyenként. 235 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 236 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 237 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A 237-es leellenőrizzük, jó. Akkor a 237-es még egyszer, ez egy mínusz a szocialistáknál, mellette ellene leellenőrizzük, ezt úgy tűnik, hogy vissza elutasítottuk. Legalábbis azt hiszem. Lehet, hogy nem. Ezt rosszul mondtam. Elfogadva. 238 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 239 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 240 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 241 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 242 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 243 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 244 mellette ellene tartózkodók elfogadva 245, mellette ellene tartózkodók elfogadva 246, mellette ellene tartózkodók elfogadva 247, mellette ellene tartózkodók elfogadva 248, mellette ellene tartózkodók elfogadva 249, mellette ellene tartózkodók elfogadva 250, mellette ellene tartózkodók elfogadva 251, mellette ellene tartózkodók elfogadva 252, mellette ellene tartózkodók elfogadva 253, mellette ellene tartózkodók elnézést. Megnyitom a szavazás a 253-asról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 254-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 255, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 256 mellette ellene. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 257 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 721 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 258 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem, elutasítottuk. Nem kell ellenőrizni. A G, kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 729 mellette ellene ellenőrizzük, 729, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 263 30, 48 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7.31 mellette. Nem. Nem, 7.33 igazuk van mellette. 733 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a i kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 267 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ample 1-es mellette ellene tartoz. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A M kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 280 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 282 mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A Q mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 302 mellette ellene, ha ellenőrizzük, 302, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most AS következik. AS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 308 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 309 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A U mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 316 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 317 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 318, FEM 8 mellette ellene. Ugyanezzel a többséggel elfogadtuk. 320-as mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 319 mellette ellene. Ellenőrizzük a 319-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva 321 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, a V mellette, ellene tartózkodás eluta, elfogadtuk, a X mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 326 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, 329, fám 10, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva a Y kompromisszum mellette ellene tartózkodást. Elfogadtuk a Z kompromisszum mellette ellene mellette ellene tartózkodást. Elfogadtuk 320-as mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 12-es emplő mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 331 mellette ellene tartózkodást elutasítva, 332 mellette, ellene, elutasítva, 333 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 334 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük a 334-est, nem, nem, nem, nem, elutasítva, hibám. B a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 344 mellette ellene tartózkodás elutasítva 345 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 346 mellette ellene tartózkodás elutasítva 347 mellette okafogyott, jó, bocsánat, akkor 348 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 349 mellette ellene tartózkodás elutasítva, BC kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BF mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 366 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BG mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 371 mellette ellene tartózkodás elutasítva, BH mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BI mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 378 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 379 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 381 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 383 mellette ellene tartózkodás elutasítva, B J. mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, B K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 388 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es emplő mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 389 390-es, 391 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 392 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BL kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 404-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 405 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 406 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 407 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 408 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, O. kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BP mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47. 417 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 417, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, BQ kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 422 mellett, illetve 18 fám mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, BR mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellett, 424-19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene ellenőrizzük, 39, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 40 számos módosítás törlése mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41 és 434, és a többi mellette ellenet tartózkodás. Néppárt támogatja? Akkor elfogadjuk. 22-es, M 22-es, okafogyott. Akkor a módosított szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, 7 tartózkodás, 3 ellene, és akkor szavazunk az elásfoglalási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel megszavaztuk, akkor megadom a szót a jelentéstevőnek. Uh, um, Köszönöm, Elnök úr, a tárgyalások megkezdésével kapcsolatban azt javasolnám, hogy rögtön vágjunk bele a tárgyalásokba, nem érdemes tovább várni. Ahogy említette, széles többség alakult ki, és nagyon nagyra értékelem ezt, hogy miért kellene megnyitni a tárgyalásokat két oknál fogva. Egyfelől ezt a szöveget több mint két és fél évvel ezelőtt nyújtotta be bármilyen biztos, a tanácsnak az általános megközelítését is láttuk, no meg a fogyasztók védelme és a nyugdíjak szempontjából egyértelmű konszolidáció alakult ki, tehát érdemi többség van a tárgyalás mellett. Értem azt is, hogy a holland elnökség és fontolgatja, hogy megkezdjék az egyeztetéseket. Mi a többség részéről azt javasoljuk, hogy közvetlenül kezdjük meg a tárgyalásokat a tanácsal ebben a témában. Köszönöm szépen, akkor a javaslat világos. Szavazásra kell bocsájtani, 31 tag szavazatára van szükség ahhoz, hogy azonnal megkezdődhessen a háromoldalú egyeztetés, akkor itt elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Technikailag ez egy név szerinti szavazás, nem hiszem, de azért a jegyzőkönyvbe bekerülhet. Szavazást lezárom. Széleskörű többség van. 46 hét ellenében három tartózkodással, úgyhogy gratulálunk az előadónak, és tapsoljuk meg szerintem nagy többsége van. Thank you very much, President. Can I just very briefly thank all of my... Köszönöm, elnök úr, meg szeretném köszönni minden kollégának, az árnyék jelentéstevőknek is, akik fantasztikus munkát végeztek, végeztünk az elmúlt hónapokban, így érhettük el ezt az eredményt, és persze a titkárságban dolgozó nagyszerű kollégáknak köszönöm segítségüket, iránymutatásokat, és persze el ne felejtsen megemlíteni saját munkatársaimat, Remélem, hogy most tényleg jó tárgyalásokat kezdhetünk el, és olyan eredményt érhetünk el, amelyre minnyáján büszkék leszünk majd. Köszönöm szépen, és gratulálok én is a titkárságnak, az árnyék jelentéstevőknek, hogy ilyen széles többséget sikerült kikovácsolni. Lássuk a következő jelentést, az Európai Központi Bank éves jelentésem. Kis változás, átalakítjuk egy picit a színpadot, everything? Yes. <laughs> we are prepared. Okay. Okay, so we can put to the vote uh, ECB and... Lutis Marias jelentés, az LKB e éves jelentése, erről szavazunk. Marias úr, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. következő észrevételeket szeretném tenni. Először is. Lássuk az elsővel. A szavazólistán, amelyet mindenki megkapott, van egy-két pont, ahol nem szerepel a előadó véleménye. Márpedig ezek azok, amelyeket az első általunk kiküldött, hétfőn kiküldött szavazólistában szerepeltek. Ami az alternatív kompromisszumokat illeti, ezekre mindre nega, minuszt javaslok másodszorban. Van itt egy vita a szavazás és a szavazó lista körül. Egy sor kompromisszumot véglegesítettünk, de voltak alternatív kompromisszumok, a néppárt, az SZND és az ALDE készített el ezeket. Ezekről kellene először szavazni, de ugyanakkor a bevett szokás az, hogy először mindig a jelentéstevő kompromisszumairól szavaznak, és hogyha ezt elutasítja a többség, utána szavazunk az alternatív kompromisszumokról. Kérem, hogy ezt az eljárást kövessük, tehát először az előadó kompromisszumairól szavazzunk, és hogyha ezeket elutasítják, akkor szavazzunk az alternatíváról. Van itt még egy észrevételem. Ez pedig a következő. Egyébként hát erről már e-mailben is tájékoztattam a kollégákat. Arra kértem a titkárságot, hogy egyes kompromisszumokat fogadjanak el, és ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Egy szóval így járjunk el, azt kérem. Balc úr, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidre foghatom magamat. Én ezt másként látom, ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy először a legszélesebb körű kompromisszumokról szavazzunk. Nem úgy van az, hogy automatikusan mindig az előadó kompromisszumáról kellene szavazni, nem azt kellene megvizsgálni, mit szélesebb körű, mi terjed ki nagyobb területre, ezért úgy gondolom Legalábbis én így gondolom, hogy először az alternatív kompromisszumokról kellene szavazni. Köszönöm, azt kell, hogy mondjam, hogy Balc kollégával ér, értek egyet. A, a népszerinti szavazáshoz 16 képviselőre volna szükség. Az egyes esetekben persze ön megvizsgálhatja, hogy fennáll -e ez a ez a száma támogatják-e? Hát ez a házszabály. Ugye a 211-es, bocsánat, a 208-as házszabály cikk, hogy nem mondjuk eljárási szabályzat cikk. Maria Szúr, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen én ezt, elnök úr. Ami az első kérdést illeti, miről is szavazzunk először a kompromisszumokról, vagy az alternatív kompromisszumokról, nos ezzel kapcsolatban mondandóm a következő. Az a logika, hogy a szélesebb körű kompromisszumról kell szavazni, abban az eredne, hogy minden egyes kompromisszumot külön kell megvizsgálni. Ami a második kérdést illeti, úgy gondolom, hogy nézzük meg, hogy van-e 15 kollega, aki támogatja a név szerinti szavazást. Azt hiszem, hogy egy-két szavazással így ilyen mondod, gyorsan lebonyolíthatjuk az egészet. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Jogomban áll, hogy döntsek és úgy döntök, hogy a szavazólista alapján haladunk. A kompromisszum két részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, rendben van. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Alternatív B, mellette, ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 63-as szóbeli módosítással. Először a szóbeli módosításról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 68-as mellette, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le. 68-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk 69-es, mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. C kompromisszum két részben. Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ilyen módon most viszont az alternatív D-ről nem szavazunk, ezt visszavonták, tehát D első rész mellettem az alternatív D első részről el, elfogadtuk, második rész mellette ellene elfogadtuk. 87-es, két oldal múlva, 87-es mellette ellenem tartózkodás. Elutasítva, 88 mellettem ellene tartózkodás elutasítva 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94-es ki támogatja, ki ellenzéke tartózkodott elutasítva, 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 124-es mellette ellene. Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, mert egyenlő szavazat. 126 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodás ellenérizzük ezt le. Megnyitom a szavazást 127-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Alternatív E mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette, mellette tehát, ellene, tartózkodás adótosítótők 101-es, kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítva 102-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 103-as, szóbeli módosítóval. Előbb a szóbeliről szavazunk, mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor erről nem kell szavazni, ezt elfogadtuk. 104-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. F kompromisszum. Szóbeli módosítóval, tehát először erről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, akkor most a kompromisszumosról, a szóbeli nélkül szavazunk mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 147 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva. 148 mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva, de azért nézzük meg. Hát ha valaki kéri, hogy ellenőrizzük, akkor bizony ellenőrizni is kell. Le is zárom, melyet megnyitottam fentebb, elutasítva. 149 és 150-es egyben mellettem ellene tartózkodott-e valaki elutasítva. Jó, ellenőrizzük le, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 151 mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le. Azt hiszem elfogadtuk, de az hitnek itt most nincs szerepe. Most megbizonyosodunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk bizony. Elle kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 163, kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítva 164-es, mellette, ellene. Ellenőrizzük le a 164-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 165, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva. H kompromisszum részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodás. A 174-esről ellenőrző szavazást tartunk. Megnyitom, lezárom, elutasítva. 175 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Az új kettes kompromisszum, első rész mellette. Nincsenek betűje, nem értem miért, de mindegy, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk. I kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész ellen, mellette, ellenem. Hát a második részről tartsunk ellenőrző szavazást, melyet megnyitok. Lezárom a szavazást. 193 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, ellenőrizzük le. 193-as tehát. A draw, so rejected. compromise döntetlen, úgyhogy elutasítottuk J kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 197 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 204-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 206-os mellette, ellene ellenőrizzük a 206-ost, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 221-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Új hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 213 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 230 és 231-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed, rejected, lezárom, elutasítottuk 232-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette, ellene ellenőrizzük az eredeti szöveget, vagy az arról alkotott véleményünket. Thank you. Yes, way too close that we're still okay, but is, is broad majority adopted. Nagy többséggel elfogadtuk. 233 és a többi mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk. 236-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 239 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 241 mellette ellene ellenőrizzük a 241-es, megnyitom. Lezárom, elutasítva. 242 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítva. M kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 253 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva, fogadva, en kompromisszum szóbeli kiegészítéssel, először a szóbeliről mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nélküle, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 269 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 270 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 271 mellette ellene tartózkodás elutasítva, ó kompromisszum egy szóbeli módosítással a zöldektől, először a szóbeliről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mm, mellette ellene tartózkodás elutasítva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom. még kell néhány embernek szavazni. Jó, most lezárom. Elutasítottuk. Ez kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Alternatív T kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellette, 29-es? Ja, ön ellene szavazott. Jó. Azt gondoltam, hogy mellette. Akkor elutasítottuk. Ez én hibám volt, akkor ezt elutasítottuk. Jó, akkor ellenőrizzük. Még mindig nem szavazott mindenki. Lezárom. Elutasítottuk akkor tehát. Ez a 29-es volt, most a 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Nem. Már, már, már halucinálok, úgy hallottam, hogy azt kiáltják, hogy check. F alternatív kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, mm, H. preambulum bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hivatkozás 1-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2-es hivatkozás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es módosító mellette ellene ellenőrizzük az 1-es módosítót, megnyitom a szavazást, kreatív kombinációk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. hármas hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig név szerinti szavazás az így módosított teljes szövegről, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Szavazás lezárom, 38 igen, 13 nem, 6 tartózkodás, az előadó is hozzájuk tartozik, aztán, hogy el kell, hogy mondjam. Mindenképpen gratulálok a frakciónak, az előadónak, a sok munkáért, a nagy erőfeszítését köszönöm szépen, és ezzel véget ért a szavazás. Next meeting Thursday legközelebb január 28-án csütörtökön 9 órakor találkozunk, ezzel lezárom az ülést.